Nagyon szépen köszönöm. Folytatjuk a szavazás, a maratoni szavazási ülés végét. Tegnap volt a maratoni szavazás. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a türelmét, kitartását, állóképességét, ívó. Nagyon gyors lett a vé... tehát nagyon gyorsan nyomogatta a gombokat. Nagyon bonyolult kis rendszer ez a szavazás megnyitása, lezárása. Na, hova is utatunk el tegnap? végigszavaztuk az összes ö, csomag elemét. Jean-Paul kér szót. Elnök asszony, az ülés elején szerettem volna köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik tegnap rendkívüli munkát végeztek, és voltak olyan kedvesek, és majdnem egy órával tovább maradtak az ülés végét követően szeretném azt mondani, akik itt voltak tegnap és nem vannak itt, esetleg adják át kedves kollégáiknak ezt az üzenetet, ez a gesztus, ezt nagyon nagyra értékeltek a képviselők, és akik a szokásos ügyfeleik nekik, aztán igazán nagyra értékelésükről tudjuk elmondani. Thank you very much, because I'm conscious they were glued. Köszönöm szépen. Hát ők is oda voltak ragasztva az ülésükhöz, mint mi is. Nos, hát végig szavaztuk a, a hatos csomag összes elemét. Az SD frakció nevében Bulman úr kifejezte fenntartásait, és azt kérte, hogy ezeket a fenntartásait a tárgyalással kapcsolatos első olvasati megállapodásra vonatkozó fenntartásait vegyük a jegyzőkönyvbe, én rámutattam arra, hogy bizottságként az a feladatunk, hogy döntést hozzunk arról, hogy szeretnénk-e első olvasati tárgyalásokba bocsátkozni. Szeretném elmondani, ez nem azt jelenti, hogy be kell zárni az első olvasati tárgyalásokat, persze, attól függ, hogy hova jutunk el. Tehát amit ez a bizottság, most amit tennünk kell, mandátumot kell adni a parlament tárgyaló csapatának, a kérdés az, hogy tudunk-e első olvasati megállapodást elérni. Az egész csomagról szól ez a megállapodás, amelyről úgy döntöttünk, hogy csomagként összetartjuk ezeket az elemeket. Én azt ajánlom, hogy a szokásos tárgyaló csapattal, az elnök, a jelentéstevők, az előadók, tehát hogy mi a tárgyaló csapat Kezdjük el a tárgyalást, készítsük elő, ahogy Burman úr is említette, eredetileg már arról gondoskodtunk, hogy ma délután igazából egy eszmecsere lenne, nem egy informális trialógus az elnökséggel, mert nagyon kedvesek voltak, és eljöttek, és elmondták nekünk, hogy meddig jutottak el, meg van az általános megközelítésük, és szeretnénk mi is viszonozni ezt a gesztust, és mi is szeretnénk a tárgyalásra vonatkozó elképzelésünket ismertetni, hogyha a húsvéti szünet után visszatérünk majd erre. Most ezt kérem a bizottságtól, mint azt, hogy hatalmazanok fel minket. Jean-Paul, Udo más szólt. Jean-Paul esetleg szeretnél-e ezzel kapcsolatban valamit mondani? Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném elmondani, hogy a néppárti frakció, mi egyetértünk az ön álláspontjával. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebben a bizottságban hagyomány az, hat éve, hogy mindig olyan, a tárgyalásokat a bizottsági szavazás követően kezdjük meg a pénzügyi, gazdasági témákban, amelyekkel foglalkozunk. Ennek az az előnye, hogy az olyan területeken, ahol nagyon fontos hogy erősen reagáljunk, lehetőségünk van arra, hogy jobban megismerjük egymás álláspontját, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez lehetővé teszi a hatékonyság növelését. Ahogy a felügyeleti csomagnál tettünk, az a helyzet, hogy egy vitát követően, a tanácsa folytatott vitát követően felfüggesztjük a szavazást, olyan értelemben, hogy visszatérünk majd a parlamenthez, és akkor folytatni lehet a tárgyalásokat. Ez az eljárás nem a legszokványosabb, de kiderült, hogy ez nagyon is hatásos a nagy témákban, amelyeket 2010-ben érintettünk, éppen ezért támogatjuk ezt a megközelítést. Az informális vita nagyon jó, hogy már ma kezdődik, mint ön is említette, a cél nem az, hogy minden áron megérkezzünk, vagy elérjük az első olvasati megállapodást, egy észszerű vitát kell folytatni, nagyon fontos a hatékonyság, és gondoljunk az állampolgártársaink helyzetére is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Kej és szót kért. Köszönöm szépen, elnök asszony csak emlékeztetni szeretném. Koordinátorokként mi sok időt töltöttünk a folyamat elején azzal, hogy eldöntsük, hogy hogy foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, és arra jutottunk, hogy csomagról, egy hatos csomagról lesz szó, és több különböző jelentéstevő, különböző frakcióból fog együttműködni, így álltunk el ugye a felügyeleti csomagnál is. Tehát miután ez volt a döntés, amelyet hoztunk, nagyon csalódott lennék, ha bárki azt javasolná, hogy a hatos csomag nem együtt tárgyalandó ebben az időben. Megértem a frusztrációt, az azon frakciók frusztrációt, akik nem kapják meg azt, amit akarnak. Mint tudjuk, mi a frakció sokszor ennek a túloldalán voltunk, mást gondoltunk, de tiszteletben tartottuk a parlament álláspontját. Amikor átlátható a szavazás, nagyon jó, hogy jó hiszemben folytassuk a teológust, követve a parlament konklúzióit. Ez egy nagyon hosszú folyamat eleje, nem a vége. A tegnapi nap nagyon fontos volt, de csak egy első lépés volt. Ha ezt a hatos csomagot együtt lehetne tartani, azt nagyon nagyra értékelném. Köszönöm szépen, Ódó, szót kértél, de már tegnap is kaptál szót. Szeretnél még valamit mondani? Én, elnök asszony, szeretném a tárgyalagos hangnemet megőrizni, amelyet általában szoktunk használni, és szeretnék egy különbségre rávilágítani. Tegnap ilyen már többen már útnak indultak, tehát gyakorlatilag már mindenki el akart indulni. Tehát ön elkészítette egy nyilatkozatot, amelyben a bizottságnak, önmagának, valakinek, nem tudom kinek, egy mandátumot dolgozott meg, dolgozott ki egy elsolvasatti a vonatkozóan. Ez a mandátum egy előfeltétele rendelkezik. A konszenzus a legfontosabb kérdésben. Ez az előfeltétele ennek a bizonyos mandátumnak. A legnagyobb különbség, ami a felügyeleti csomagot illeti, tisztelt kollégám Jean-Paul Gozes úr is említette, a felügyeleti csomagban volt konszenzus. Ebben a csomagban itt nincs konszenzus. Mert a legfontosabb, jelentős részekben a bizottságon belüli vélemények eltérnek, és kérem szépen ne vegye rossz néve, mi voltunk azok, akik sokáig az ön ellenállása ellenére az amellett érveltünk, hogy a konszenzusig tárgyaljunk. Ön elutasította, mások is elutasították, ez nem a mi felelősségünk, hogy nincs kompromisszum. Most egy olyan ponthoz érkeztünk, ahol megállapítjuk azt, hogy a mandátumhoz szükséges előfeltételek az első olvasatnál nem adottak. Kérem szépen, hogy a jegyzőkönyvben ez így szerepeljen, hogy az első olvasati megállapodás mandátumára vonatkozó előfeltételek nem adottak, Szeretném kérni továbbá, hogy az ülésen, a következő koordinátor és Strasburgi ülésen foglalkozzunk a további eljárási kérdésekkel. Ez a legigazságosabb és legmegfelelőbb dolog, amit ezen a csomaggal, ezen a csomaggal kapcsolatban tehetünk. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy korrigálnom kell, amit mondtál. Tegnap én a a szokványos előfete vagy követelményekkel foglalkoztunk, ugye a első olvasati megállapodásra törekszünk, akkor meg kell kérdezni a bizottság véleményét, de te már beleszóltam, mielőtt be tudtam volna vezetni a gondolatot. Az egyik dolog az volt, hogy ma reggelre szerettem volna elnapolni, de hát elébe mentél a dolgoknak. A 70-es szabályt szeretném idézni, amely a többi intézménye folytatott tárgyalásra vonatkozik. Mielőtt ilyen tárgyalásokba bocsátkozunk, a bizottság, az érdekes bizottság alapvetően döntés kell hozzon többségi szavazattal, és el kell fogadjon egy mandátumot prioritásokat. Ezt megtettük a szavazás formájában, de bizottságként a mandátumot elfogadhatjuk, amely mandátum a tárgyalásra megkezésére vonatkozik. A 21-es függelékre, az etikai kódex 21-es függelékére is szeretnék utalni, ami a tárgyalások megkezdésére vonatkozó döntést illeti, általános szabályként a parlament minden lehetőséget felhasznál arra, az ö, szokványos, ö, egyszerű eljárás során szükséges eszközökhöz. A jogalkotási folyamat elején esetenként fogunk döntéseket hozni, figyelembe vesszük az egyes dosszék különlegességeit, és politikailag indokolt kell legyen a döntés, például ami a politikai prioritásokat illeti, a nem ellentmondásos technikai javaslatok, ezek alternatívák, aztán a sürgősségi helyzetek, az adott elnökség megközelítése az egy adott dosszéval kapcsolatban, a jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy politikai prioritásról van szó. Sürgős ez a téma, abban az értelemben, hogy ha meg tudunk állapodni, ha nagyon nehéz körülményeken javítani fog, mármint ami a piaci helyzetet illeti, itt van mit javítani, ami az elnökség hozzáállását illeti, velük együtt előre kell lépni. Ez nem a konszenzus kérdése, ahogy említetted, hanem a többségi szavazásnak a lényege, és pár percen belül szerettem volna szavazásra bocsájtani ezt a kérdést. Szóval szót kértél. Nagyon sajnálatos a helyzet, mert most olyan vitát folytatunk, amelyet nem 40 ember, várakozó emberrel kellene folytatni, egy olyan vitát kellene folytatni, amit általában a koordinátorokkal folytatunk olyan szellemben, hogy a legdemokratikusabb megoldást keresünk. Azt kell mondjam, az elnökségünket megkérdezve Az általános szabály ebben a tisztelt házban az, hogy az első olvasati megállapodás akkor cél, ha az illetékes bizottságban adott a többség. Miért ez a helyzet? Ennek van jó demokratikus oka, mert a kollégáink a többi bizottságban nem fejezhetik ki véleményüket a különböző egyes kérdésekben, témákban. Ez azt jelenti, hogy megfosztjuk őket attól, hogy a plenáris ülésen a különböző fontos kérdésekben szavazzanak. A mi frakciónkban ez egy olyan téma, ahol sok aggályt fogalmaztak meg a különböző frakciók és képviselők, akik nem tagjai ennek a bizottságnak. És tegnap nagyon sok vélem, nagyon sok emple véleményt leszavaztunk, nem 60-40 arányban, nem többségben. A foglalkoztatásügyi bizottság kollégái nem mondhatják el a plenárison a véleményüket, nem tudják korrigálni a tisztelt ház álláspontját a tanácssal szemben. Ez egy demokratikus probléma. Szeretnék erre rávilágítani. A piacok részéről nyomás nehezedik ránk, a helyzet sürgős, ezzel egyetértek. Ez egy nagyon fontos kérdés egy ilyen kulcsfontosságú kérdésben meghosszanik Ollingerinktól attól, hogy közösen határozzak meg a ház álláspontját a tanácsal szemben. Ha itt többségi szavazással ezt keresztül visszük, súlyos felelősséget vállalnak magukra, hiszen megtörik a tisztelt ház hagyományait, mert az első olvasati megállapodás fontos kérdésekben csak a többséggel, az nagy többséggel hozható. Jó, hát ez nem felel meg az éppen általam felolvasott szabályokkal. Nem fogok általános a vitát nyitni most. Pervons, bocsánat, de nem adom meg a szót. Ha koordinátor szeretne még szót kérni, mint a többiek szóltak már, megadom a szót a koordinátoroknak. We are going to take a vote. You will have... Ja, szavaz. Demokratikus lehetőség lesz szavazni. Szilvi. Csak azt szeretném elmondani, hogy osztom Sven aggájait, ez egy nagyon fontos kérdés, a demokrácia nagyon jól működőképes, de amit most teszünk, mi megkezdjük a tárgyalásokat. Szeretném ezt kiemelni. Nem arról van szó, hogy gyorsan lezavarjuk. Az alde álláspont nem az, hogy most készen vagyunk az első vasati tárgyalásokhoz. Kezdjük meg a tárgyalásról a vitát, és majd meglátjuk is. Sven, a koordinátorülésen megnézzük ezt a témát, ha nincs lehetőség jó megállapodást találni, akkor folytatjuk majd. Elnök? A tárgyalásokat megkezdjük, mint említettem, megnézzük, hogy tudunk-e első olvasati megállapodásra jutni nem csak a koordinátoroknak kell majd beszámolni, hanem a bizottságnak is be kell számolnunk, a tárgyaló csapatnak már, mint arról, hogy hogy is haladunk. Ez az általános eljárás. Most pedig azt javaslom, hogy szavazzunk. Pevans, miért? Nem, nem hiszem, nem gondolom úgy, nem. Nem is volt itt a szavazáson tegnap. Elnök asszony, mely cikk alapján tagadja meg tólem a szót. Nem koordinátorülés van, hanem bizottsági ülésről van szó. Az ECOM bizottság üléséről arról van szó, hogy meg kell adni a szót mindenkinek. Ha csak a koordinátok mondhatjuk el a véleményüket, akkor kellett volna egy koordinátor ülést összehívni. Hát nem ez az információ, tehát én szeretném megkérni a szót egy ügyrendi kérdése kapcsolatban. Én a koordinátoroknak adtam volna meg elsőként a szót. Akkor az előadód előtt kapod meg a szót. Hogyha megadod a szót a jelentéstevőnek, nagyon szívesen szólok utánok. Ön azt említette, hogy csak a koordinátoroknak akarod megadni a szót. Ezt akartam mondani. Ha megkapom a szót, köszönöm szépen, és remélem hogy nem fogom az SD koordinátorokat lehet eltölteni. Most politikailag sürgős kérdésről van szó, a piacok várják a döntéshozatalunkat. Azt gondolom a mostani gazdasági helyzetben már több éve a piacok elvárása a legrosszabb jelzése a jó kormányzásnak. Két elem van, ami kockán forog. A politikai vitát, amit folytattunk, láttuk a tegnapi szavazást, nincsen konszenzus. Az Európai Parlament számára tárgyalásokat kezdeni külső erős nyomás hatására nem csak a tanács részéről, hanem a piac részéről is nyomás nehezik ránk azért, hogy elérjük az első olvasati megállapodást. Ez a legjobb megoldás arra, hogy rossz alkut kössünk, Nos, hát nézzük, kívülről nézik a tárgyalásainkat. Évek óta mondjuk. Mindenki felteszi a kérdést, az Európai Parlament most mutassa már meg, hogy mire képes, és el kell mondani, hogy miből álljon a tárgyalás. Miért volt ez a sok vita? Miért volt március 10-én az elnökök értekezetén erről szó? Mert a tárgyalásokban, amelyeknél a tanács nyomát gyakorol ránk, az Európai Parlament a mi megosztottságunknak hála, a tanács malmára hajtja a vizet. Itt azért kockán forog ez. Egy politikai kérdés van, és egy demokratikus dolog forog kockán. Ha nem tudjuk tiszteletben tartani a legerőteljesebb feltételek között az Európai Parlament jogait, a tanács lesz politikailag és demokrati, demokrati szempontból leginkább ellenfelünk. Nagyon erős az álláspontunk sok kérdésben. Itt vannak a szavazatok, minden adatunk, mindent rögzítettünk. Világos lesz az, hogy nagyon sok kérdésben nem vagyunk annyira megosztottak, ahogy néhányan szeretnék ezt láttatni. Azt hiszem, hogy megmutatok azt is, hogy ahol megosztottak vagyunk, ott is viszonylag jó eredményt tudunk elérni. Lisa. Elnök asszony. Azt hiszem, hogy ilyen pillanatban az a fontos, vagy a kérdés fontossága, bölcs döntésre int minket. Egyszerű üzenetem a következő. Ez a parlament megosztott. Lényeges kérdésekben, nem marginális kérdésekben, hanem központi kérdésekben nem értünk egyet. És sürgősen kellene egy kis bölcsességet bevinni a folyamatba. Azt szeretném kedves kollégámtól kérni, hogy ne kényszerítsük magunkat egy olyan helyzetbe, amely szakít a szokásos a házban bevált eljárásokkal, és ne szakítsunk a szolidaritással, amely az egyik legfontosabb forrása az erőnek, ennek a parlamentnek. Nem szabad, hogy a piacok nyomást gyakoroljanak ránk. Sőt, nem a piacok nyomása nehezedik ránk. Egy olyan nyomás nehezedik ránk, amely megoszthatja az eurózónát, a politikai eljárásokat, a politikai jövőt, a közös uniónk jövőjét veszélyeztetjük. Ez nem technikai ügy, ez politikai ügy. És sokkal fontosabb, mint a piacok nyomása az, hogy az állampolgáraink nyomása is ránk nehezedik. Meg kell néznünk, mi történik a különböző országokban. Nagyon szkeptikus, kritikus politikai erők vannak, amelyek az Európai Uniót kritikusan szemlélik. Fel kell hívni a figyelmet. Azt mondják, hogy ez egy, tehát most már ezek a jelzések arra mutatnak rá, az állampolgárok képviselőinek azt üzennék, hogy legyünk bölcsek, józanok. Ne kényszerítsünk ki senkit, semmit. Kedves kollégánk, semmit nem érünk el, sok mindent veszíthetünk, ha bekényszerülünk egy olyan tárgyalásba, ahol nincs közös álláspont, ahol nincs közös nevező. Ezt szerettem volna most elmondani. Márkusz. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Most melyik moziban ülök? Azt hittem, hogy az Európai Parlamentben ülök. Az első szabályzatban többséggel döntünk. Tegnap négy és fél órán keresztül többséggel hoztunk döntést. De az csak nem lehet, hogy most egy eljárási kérdésről kisebbségi álláspontból többségi álláspontot csinálunk. Ez elfogadhatatlan. Kedves kollégák, megkérdezem, már most a plenárisra akarnak menni? Hát ott sem fogtok győzni. Ha megnézem a többségi helyzetet tegnap, a plenáris ülésen sem fogtok győzni. Tehát a kisebbségi álláspont mm, akkor sem lesz többségi álláspont. A demokratikus szokások része, az ebben néha nyert, néha beszéd. Ha beszéltünk, hát fogadjuk el. Ha győztünk, azt is fogadjuk el. Kérem szépen a kollégákat, fogadják el hogy az eredmény az lett, ami, és attól nem lesz jobb, hogy eljárási kérésekkel próbáljuk a problémát megoldani, elszigetelődnek, máshol sem fognak szolidaritást megtapasztalni. Thank you. I'm Robert Duval. Köszönöm szépen, Robert. Aztán, ha van még esetleg elnyék előadó, vagy előadó, le kell zárnom a hozzászólók listáját, hogy szavazhassunk. Robert. Kedves kollégák, ne izguljatok, röviden fogom mondatomat. Politikusok vagyunk, mindannyian nyertünk, veszítettünk szavazásoknál. Itt természetesen a többségi döntést elfogadom, azt, ami tegnap született. Az egyik, egyetlen tiszta megoldás az lenne, ha mielőbb ezt a csomagot a plenáris elé hoznánk. Mert akkor minden képviselőnek lehetősége volna arra, ezekről az alapvető kérdésekről véleményt nyilvánítsanak, és lehet, hogy a többség megerősödne a tegnapi többség. De aztán demokratikus döntés, egy teljes értékű parlament döntését kapjuk meg, amit most itt csinálunk, a sajnálatos módon, hát átláthatóság nélkül valami hátsó kis szobában fél tucat ember vitatkozik a tanácsal, tárgyal, alkudozik a bizottsággal, és akkor olyan eredmények születnek, amelyek megkérdőjelezhetőek. Még egyszer az egyetlen világos megoldás az lenne, mielőbb a plenáris elé, és hogyha biztosak vagytok a többségetekben, akkor majd a plenárison is meg lesz a többségetek és akkor a tárgyalóink maguk mögött tudhatják a plenáris többségét. Nem csak a bizottságét, amely véletlenszerű eredményt is tükrözhet. Udo, ha saját magadat, saját frakciót akarod félbeszakítani, tessék rajta. Ügyrendi kérvényen volna. Elnök asszony, ha nem tudunk itt megállapodni, akkor a sváb jelentéshez hasonlóan járjunk el, a plenáris elé visszük, és mind a plenáris határozza meg a mandátumot. Ez lesz a, lenne a legtisztább eljárás, amiben meg tudunk állapodni, és akkor a többi frakció kollégája ezt a demokratikus javaslatot elfogadhatná. Már Jean-Paul is azt kérte, hogy szavaztassam meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy ez a a vita elég sokáig tartott. Ahogy Michael említette, a többség kifejezte véleményét, és ebben a parlamentben, ha jól tudom, nincs kötelezettség a konszenzusra. Néha a választóink, a tétek, néha meg is bírálnak minket, azért állandóan konszenzusra törekszünk. Világos az álláspont ma, több hónapnyi tárgyalás követően, akik jelentéstevők voltak, nyilván számukra ez aggasztó lehet ez a helyzet, de nem gondolom, hogy a plenárison ugyanazokkal a képviselők, ugyanazok a képviselők fognak beszélni. Nem hiszem, hogy változtatna valamit. Azt gondolom, hogy a többség kifejezte véleményét tegnap. Több kérdésben, ahogy említette asszony, ez a többség nagy volt. Voltak olyan kérdések, amelyek konszenzuson alapulnak, a tanácsa folytatandó vita lehetővé teszi, hogy jobban meg tudjuk határozni a mozgásteret, hogy a parlament hogyan tudja álláspontját érvényesíteni. Azt hiszem, hogy késletedni eljárásokkal ennek semmilyen következménye van, csak hitel képességétől fosztjuk meg a parlamentet. Ha mind azt lehet csak mondani az Európai Parlament, hogy nem tudja a tárgyalást elkezdeni, és nem tud gyors megoldást találni, nem hiszem, hogy ez győzelem lenne. Elnök asszony, szeretném, ha szavazásra bocsájtaná, mint említette, a mandátumot a tárgyalók számára. Informális lesz a tárgyalás eleje, utána pedig meglátjuk, hogy mit tud elérni. De szerintem nagyon is bölcs dolog lenne így eljárni. Jean-Paul azt kérte, hogy bocsássam szavazásra a mandátumot, kérem szépen helyezzék el szavazókártyáikat, ha megvannak. Mindenkit emlékeztetnék arra, ha valakinek van esetleg félreértése a többség, amivel a Vatnankol 27 igen, 10 nem, Fejó 28 igen, 7 nem, Gullár 36 igen, 11 nem, Ferreira 41 igen, 4 nem, Haglund 38 igen, 5 nem, Ford 25 igen, 13 nem. Ez volt tehát az arányok. Nem tudom, hogy ezek kis többségek lennének. Tehát ez volt a tegnapi szavazási arány. Elnök asszony, a kérvényem, én azt szeretném, hogy a mandátumot határozzuk meg a plenésülésen. Továbbra is szeretném kérni, ez túlmutatkoz ez kolléga szavazásán, vagy kérvényén. Jó, Először is szavazzunk arról, hogy a plenáris elé vigyük -e ezt a kérdést. A szavazás megnyitom. Uh, right. Uh, one S&D needs to unplug. Egy SD-snek és három néppártinak ki kéne venni a kártyáját. Jó, most már jól vagyunk. Ketten be vannak kapcsolva, akik nem adták le a szavazást. A szavazás lezárom, elutasítva. 14 igen, 25 nem ez a szavazati arány. Most pedig megnyitom a szavazást arról, hogy megadjátok-e nekünk a tárgyalási mandátumot, hogy az elnökséggel megkezdjem a tárgyat, vagy megkezdjük a tárgyalásokat. Mindenki akart szavazni, leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 26 igen, 14 nem. Jó, akkor így fogunk eljárni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket, mindenkinek a türelmét. Most pedig folytatjuk a napi rendet, ha meg tudom nézni, hogy mi az. Right, thank you everybody. If those who are leaving could do... Köszönöm mindenkinek. Kérem, hogy akik elhagyják a termet, ezt csöndben tegyék. Most szeretnénk folytatni a vitát a származtatott ügyletekről. Never mind, such is life. Már nagyon sok vita, eh, időt elvesztettünk, úgyhogy most szeretném Werner Langennek megadni a szót. Emlékeztetnék mindenkit arra, kérem, hogy egy kicsit csöndesebben, vagy a termen kívül beszélgessenek. Mi folytatjuk eh, azt a vitát, amelyet már Strasbourgban elkezdtünk. Eh, még itt van a hozzászóló kristálya, Werner szól először, utána pedig következő kollégák. A zöldek részéről Készvin, vagy nem tudom, hogy Fenó vagy Pascal szólnak-e majd, azután Antonin és én szólunk hozzá. Ha még valaki kíván hozzászólni, ezt kérem jelezze. Werner. Köszönöm szépen. 9-től 9-től 40-ig szerepelt a napirenden ez a vita, most már három perccel elmúlt ez a 9 óra 40, de folytatnunk kell mindenképpen a vitát. Tegnap az Amerikai Egyesült Államokból jött a hír, és Gary Gensler, akit a szakbizottságban is volt, elmondta, hogy a kongresszus, az USA kongresszus a Dodd-Frank törvényt elfogadását 18 hónappal el akarja halasztani, tehát 2012 vége dátum veszélybe került. Biztos egyetértünk abban, hogy nem lehet az a helyzet, mint a Bázel 2 kapcsán, hogy mi döntünk egy szabályozásról, aztán az amerikaiak megvárják, hogy nekik milyen előnyük származik majd abból, hogyha halasztják a saját szabályozásuk elfogadását. Ezzel miatt újra kell indítanunk a vitát a második pont. A derivatívák újra mindenütt jelen vannak. Németországban 600.857 származatot ügylet zajlott le márciusban, és ebből nagyon sok volt a knockout derivát mandátum, azaz kimondottan nagyon veszélyes származtatott ügylet. Persze most vitatkozhatunk arról, hogy egy észszerű pénzügyi piaci struktúrában ezeket egyáltalán meg lehet engedni. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, a 945 módosító indítványt sikerült a titkárságnak nagyon jól struktúrálni, nagy-nagy köszönet illeti ezért a titkárságot. Az első dokumentum dosszié így összeállt, és közvetlenül a húsvéti szünet után majd a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevőkkel fog egyeztetni, konzultálni a kompromisszumos módosító indítványokról, és szerintem a határidőt minden probléma nélkül be tudjuk majd tartani. Ennél többet most nem is kívánok mondani. Köszönöm szépen, Kay. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkát, amit eddig végzett munkatársaival együtt, és reméljük, hogy sikerül majd a húsvéti szünet után megalkotni a kompromisszumos indítványokat. Ez lesz a munka következő része. 977 módosító indítvány van, de azért a többségében nagyon sok kérdés kapcsán megvan a konszenzus az egyetértés közöttünk. Egy irányba akarunk haladni, csak kicsit más úton talán. A hozzászólásaimban néhány olyan pontra szeretnék koncentrálni, ahol úgy tűnik, hogy még kicsit nagyobb a véleménykülönbség. A nem pénzügyi szervezeteknek adott kivételek kapcsán a származtatott ügyletek végső felhasználóit ugye fel akarjuk menteni a központi elszámolás kötelezettsége alól. Mi szeretnénk meghatározni a kritériumokat, hogy az igazi üzleti kockázat hedzselésének mi a kritériuma. A, itt elsősorban az üzletek treasury funkciójára kell koncentrálnunk, és ezt az ESMA kell, hogy definiálja. Lehet, hogy szükséges se lenne valamilyen iránymutatás erre szerintünk nagyon szorosan kell definiálni a kivételeket, hogy ne legyenek joghézagok. De a vállalatoknak nagyobb biztonságra van szükségük ahhoz is, hogy mm, ne kerüljenek bizonytalan helyzetbe. 488-as módosító indítványomat nyújtottam be, és szerintünk ez egy iránymutatás, ez a lista felhasználható lenne a jövőben is majd a megfelelő kritériumok meghatározására. A másik fontos kérdés a szegregáció kérdése, itt sokat technikai részlet kérdés. A szegregálás egy kellemetlen technikai kérdés, ez a módosítások során eh, került felszínre, és sok eh, frakció eh, kiemelten foglalkozott ezzel a kérdéssel, hiszen ez biztosítja a befektetők számára szükséges szintű védelmet, és azt a jogbiztonságot, ami ezzel együtt jár. A Lehman Brothers összeomlásakor azok a befektetők, akik hozzáfértek egy Lehman számla révén az elszámoló házhoz, nem tudhatták biztosan, hogy mi történik ott az ő pénzükkel. Nem veszítették el, de tudták, hogy valahol egy ilyen közös fazékban van ez pénzük, amiért nem tudnak hozzáférni. És éppen ezért én is többekkel együtt egy olyan opciót szeretnék, ami teljesen külön választott számlákat tenne lehetővé. Tehát a teljes szegregációt, a számla különválasztást, külön kezelését. Ez lehet, hogy ez sok elszámoló ház számára magas költségekkel fog együtt járni és több ház eljött hozzám, és azt mondták, hogy 6000 különböző ügyfélszámlát kell majd külön kezelnünk, hogyha így alakítjuk ki a rendszert. Át kell írniuk az üzleti modelljüket, és új technológiákra, rendszerekre lesz szükségük vagy szem előtt tartva, hogy az óvatosabb befektetők számára biztosítani kell a jogbiztonságot, csak addig hajlandók fizetni, amíg fair szintűek a költségek, és ezzel indokolható a számlák külön, szám, külön választása. Hogyha viszont túl magasak lesznek a költségek, akkor ez e, negatívan hat a befektetőkre, és ezért azt javasolnám, hogy ne tegyük kötelezővé, hanem ez csak egy opció opcionális lehetőség legyen az ügyfelek számára. Egyeztetések során szó volt még az FX piacokról is, és a képviselők azt szeretnék, hogyha minél nagyobb, a piac minél nagyobb részét lefedné ez a szabályozást, Ezért óvatosságra van szükség ezen speciális eszközkategóriával kapcsolatban. Itt lehet, hogy néhány problémát már sikerült megoldani, az, de az FX kérdésével kapcsolatban azt hiszem, hogy még sok a kockázat. Alapvetően nagyon mások az FX piacok, mint a e, többi e, származtatott ügylet e, piac, és nagyon gyors az elszámolás, és az elszámoló házak szerepe a külföldi valuta piacokon abban fogható meg, hogy egy adott napon nem áll rendelkezésekre a szükséges valuta, és így az elszámolás veszélybe kerül. Ezt már évekre ezelőtt felismertük, és a CLS bankok hivatottak megoldani ezt a problémát. Ezért a 149 és a 256-os módosító indítványra jobban oda kell figyelnünk, még mielőtt ezt a területet, tehát a valuta ügyleteket is kötelezővé tennénk azt hiszem, hogy mi árnyék jelentéstevők egy nagyon jó, arányos és gyakorlatban jól alkalmazható megoldást alkotunk majd meg a raportőrrel együtt. Köszönöm szépen. A zöldektől nem látok itt senkit, ebben az esetben a következő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, csak nagyon röviden. Én is benyújtottam néhány módosító indítványt. A legfontosabb hozzátenni való ehhez a következő. Nagyon fontos a koherencia. És ezzel kapcsolatban lenne néhány észrevételem. A központi szerződő felek kapcsán nagyon fontos, hogy ők is az egész szabályozás részét alkossák, és a jövőben meg kell határoznunk azt, hogy milyen feltételekkel, hogy teljesüljenek. Egy szolid igazgatási rendszerre van szükség, méltányos technikai struktúrákra van szükség, és bizonyos meg kell határozni egészen pontosan a, a marzsokat, a szükséges eszközöket. Az lehetővé kell tenni azt, hogy ne járjon nagy költség emelkedéssel a vállalkozások számára ez az új szabályozás. Mindenképpen fair módon kell megalkotni a szabályokat. El kell kerülni a túlzott fragmentációt, és azt, hogy egy olyan hierarchia alakuljon ki, ami zavarná a piac működését. Tehát itt nem csak olyan kötelezettségről van szó, hogy bejelentéseket kell tenni, hanem hogy meg kell határozni, hogy a megfelelő dokumentumokat nyújtsák be a felek, és ezeket öt évig kell kelljen megőrizni. Ez nagyon fontos, különösen, hogyha a piacok zavartalan működését akarjuk eh, biztosítani. Az ESMA eh, feladata eh, kulcsfontosságú, és az információ hozzáférhetővé tételéről az eszmának kell gondoskodni, be kell írni a transzparencia szabályokat a rendeletbe. Köszönöm szépen, Jürgen. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék néhány észrevételt tenni. Egyetértően vettük tudomásul, hogy a kivételek számát a raportőr nagyon is korlátozta, és megpróbáltam lehetőleg kizárni a kivételeket. De hogyha megnézzük a módosító indítványokat, Nos, ezekben megint egy sor kivételt követelnek a módosítók, és ezek közül kettőhöz szeretnék megjegyzéseket fűzni. Az egyik az a kérdés, hogy kivegyük el kivételként az árfolyam eh, eh, kockázatú eh, derivátumokat. Itt viszonylag kicsi a kockázat szerintünk, de azért a nehezen előre kalkul, kalkuláltuk az árfolyam és a kamat változásból adódó kockázatok. 98-ban az ázsiai válság kapcsán ez az árfolyam kockázat is meghatározó szerepet játszott. Ezért, és ez, ez, ezek az ügyletek viszonylag nagy volument jelentenek a piacon. Ezért szerintünk nem lenne észszerű ez a kivételtétel. Tehát nem lenne észszerű, ha kivennénk ezt a vagy kivételként definiálnánk az ügyleteknek ezt a kategóriáját. A másik nagy kategória a nyugdíj alapok. Ezek is szeretnének kimaradni persze a kötelezettség, az elszámolási kötelezettség alól, és itt a költségekkel érvelnek ez lehet, hogy csökkenteni a nyugdíjakat, ez lehet, hogy így van, de másrészt a mi megítélésünk szerint nagyon fontos hogy a nyugdíj biztosítók a legnagyobb befektetők közt tartoznak a piacon, és ezért nem tűnik észszerűnek az, hogy őket kivegyük a szabályozás, az elszámolási kötelezettség alól. Ezért a mi álláspontunk az lenne, hogy ne tegyünk kivételt, ne soroljuk a nyugdíjalapokat a kivételek közé. Még egy szót a házakhoz. Hogyha úgy hozzuk létre, ahogyan ezt a rendelet tervezi, akkor ezek az házak nagyon nagyok lesznek, és egy bizonyos rendszer kockázatot fognak jelenteni a nagyság miatt a piacon. Ezért nagyon fontos a maximális transzparencia. És ehhez hozzátartozik, hogy minden releváns piaci adatot, függetlenül attól, hogy milyen intézményé, hozzáférhetővé kell tenni a civil társaság, NGO-k, minden tudományos intézetek számára. Mi amellett érvelünk, hogy éppen ezért nem magán, hanem állami kézben legyen legyenek az elszámolóházak. És még egy utolsó megjegyzés, a rapportőrre beszéltem erről, és tudom, hogy ez nem problémamentes kérdés, de mi kívánatosnak tartanánk azt, hogyha az élelmiszerekkel és takarmányokkal folytatott kereskedelmet kivennénk a származtatott ügyletek kategóriából. Ezt a jelentéstevő elmondta nekem, hogy Erről folyik a gondolkodás, talán születik egy javaslat is ezzel kapcsolatban, és ezért talán nem nincs sok értelme annak, hogy ezt ebbe a szövegbe, a rendelkező részbe bevegyük, de én azért jónak és fontosnak tartanám, hogy ez így legyen ugyanis itt a spekuláció, az élelmiszerekkel kapcsolatos spekuláció nagy veszélyt jelent, és hogyha kicsit olvassuk az újságokat, itt nagyon sokan követelik ezt, hanem annyira a polgári, hanem az egyéb sajtóban elsősorban. Köszönöm szépen. Sven, te is rajta voltál a hozzászólók listán és most közben meg is érkeztél. Elnézést nem tudtam korábban jönni. Fel fogom olvasni, amit Pascal írt, ő az árnyék jelentéstevője a mi frakciónknak, és felolvasom, amit ő írt a kérdéssel kapcsolatban. Tehát a származatot ügyetekkel kapcsolatban a maximális tőzsdénkívüli eh, számszakot ügyletekre kell, hogy terjedjen a szabályozás, 80% elfogadható számunkra. Az elszámolási kötelezettséget ki kell terjeszteni a legtöbb standard eh, szerződés típusra, eh, tehát árfolyam, kockázat, kereskedelmi szerződések. A csak nagyon objektíven meghatározható eh, hedge ügyletek, fedezeti ügyletek eh, számára lehet kivételt tenni az elszámolási kötelezettség alól, és ez ne ágazatok megfontolás alapján történjen. Hasonlóan kell a fedezeti ügyleteket eh, kezelni, mint az IRS 39-ben bejelentési kötelezettség minden szerződő fél számára a következő pont, még akkor is, hogyha nincs elszámolási kötelezettség az egy adott szerződéssel kapcsolatban, nem pénzügyi szervezetek számára ne legyen olyan határérték, ami alatt nincs beszámolási kötelezettség. Az ESZKA, az ESMA az energiapiacok szabályozó hat testületeivel együtt határozza meg a kereteket. A korábbi e, cím, hogy e, törzsén kívüli származatott e, ügyletek, központi szerződő felek, kereskedési adattárak sok félértésre adhat okot. A CCP-re vonatkozó cikkek a tőzsdén forgó származtatott ügyletekre is vonatkoznak, tehát az összes származtatott ügyletekről beszélünk, és nem csak az egyértelműen tőzsdén kívüliekre. Úgy tűnik, hogy ez a szándék e, az indoklásban legalábbis ez derülnek ki azután az összes származhatott ügyleszre vonatkozó információ bekerül a kereskedési adattárakba, e, de e, tulajdonképpen ez, ez a valóságban nem így működik. Az árfolyam kockázati ügyletek kapcsán a leg... Mm, hát itt abban is hagyom ezt az olvasást, mert nagyon nehéz felolvasni egy más által megírt szöveget, ez nem vagyok hozzászokva. E, a központi szerződő felekről, a CCP-kről szólva e, ugyanúgy kell e, egyforma szabályozásra van szükség velük kapcsolatban, összhangban az eredeti szöveggel. Másodszorban mi azt szeretnénk, hogyha Eh, ugyanolyan korlátozott banki tevékenységre vonatkozó engedélyt eh, vonatkozna rájuk. Itt a korlátozás azt jelenti, hogy csak elszámolási szolgáltatásokat nyújtatnak, semmi mást és ne legyen interoperabilitás a TCP-kkel kapcsolatban mindaddig, amíg 5 évig nem működtek a szabályozó eh, megítélése szerint megfelelően. A leg helyesebb a eh, CCP-k alkalmazása. Ugyanolyan normáknak kell, hogy megfelejjenek a CCP-k mindenütt az EU-ban, tehát ők EU gazdasági szereplőknek számítsanak. Az ESMA határozza meg eh, minimális eh, standardeket a marsokra, a fedezetekre, biztosítékokra vonatkozóan, vészhelyzet esetén pedig korlátozhassa a kereskedelmet az ESMA. A CCP-kben a kockázati bizottságokban többségbe kell, hogy legyenek a független felügyeletet képviselő eh, emberek, hogy a, eh, az érdekeltek érdekeit megfelelően képviseljék is megállapodások kapcsán mi elfogadjuk, hogy nem lehet eléggé standardizálni minden származhatott ügyletet, hogy ezek elszámolhatók legyenek egy eh, a CCP rendszerben. Ezért a e, pénzügyi feleknél tartott e, tőkét e, úgy kell meghatározni, hogy ha a költség magasabb, mint ha nem CCP-n keresztül történne az elszámolás, akkor ezt figyelembe kell venni. Kereskedési adattárakról szólva, itt minden adatokat fel kell jegyezni megfelelő részletességgel, hogy a felügyelő hatóság kérdéseket teljesen fel a céllal, a kockázatokkal kapcsolatban, és Még egy fontos szempont, ezek az adatok minden hatóság számára hozzáférhetők kell, hogy legyenek. Harmadik országokkal kapcsolatban, hát ezt nagyon nehezen bírom már olvasni, mondja az úr. A viszonosság kérdése a CCP kapcsán, németül is nagyon nehéz szó ez a reciprocitás, alig bírja kiolvasni az úr. Tehát konszenzusra, a konszenzus egyet jelent az ESMA és a harmadik országok felügyeleti hatóságai közötti együttműködéssel. Pascal örömmel várja jó együttműködést, amely tulajdonképpen már el is kezdődött, és ami zajlik jelenleg is az árnyék jelentéstevők és jelentéstevők között. Köszönöm szépen. Én vagyok az utolsó hozzászóló a listán, és utána Vernernek adom vissza a szót. Nem szeretném megismételni azt, amit már elmondtam korábban, hiszen hallották ezeket, és azóta nem változott a véleményem. Azonban egy-két területre szeretnék kitérni, olyan területekre, amelyeken a vita esetleg valamilyen eredményt hozott. Nagyon érdekes, hiszen mindannyian nagyon jó gondolatokkal rendelkezünk, sajnos nem tudjuk mindaz, mindezeket ugyanabba a csomagba tenni. Ahogy a Jürgen is elmondta, lehet, hogy a, a CCP-ket eszközként kellene felhasználni, és nem lesznek magánjellegű eszközök. Nos, véleményem szerint ez nagyon veszélyes. Veszélyes az, hogyha egy hibrid formátumot hozunk létre, és így ennek megvannak az erkölcsi kockázatai, tehát ennek az eszköznek meg lenne az erkölcsi kockázata, ugyanakkor magánkezekbe kerülne. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mi kerüljön az elszámolóházakhoz, illetve a nyitottság kérdése. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon sokat vitáztunk már. Az OTC-k esetében azt várjuk, hogy ezek standardizáltak legyenek, azonban ilyen, hogyha semmiért, semmilyen kézzelfogható eredménnyel nem szolgálhatunk majd az irányel végén, hogyha ide jutunk. Hogyha pedig ebben az esetben pedig mindenről be kell számolni, hiszen valóban tudni kell, hogy mi történik, milyen ügyletek történnek, és mindenről be kell számolni a kereskedési adattáraknak. A horizontális és vertikális tengely mentén halad a vita. Én azt szeretném, hogyha három dimenzióba helyezkednének el a dolgok, és minden irányba mozgásteret biztosítanánk. Ez pedig versenyhelyzetet jelent, megfelelő versenyt, és ez nem azt jelenti, hogy a kapcsolatot megtiltjuk az házak, illetve a kereskedési adattárak között, feltéve, hogyha ezek nem torzítják a versenyt, illetve nem érintik hátrányosan az árképzést. Tehát ez az elképzelésem, ez egy olyan elképzelés, amelyet az Egyesült Államok is fölkarol, ide szeretne eljutni. ahogyan ezt ott Franktől is hallottuk. Azonban kérdés az, hogy hogyan lépjünk tovább. Jó lenne, hogyha egy háromdimenziós képletet tudnánk kialakítani, de meg kell nézni, hogy ha nagyon szűk körül a szabályozás, akkor mi marad a kezünkben, és milyen eredményt tudunk felmutatni. Ami a testületeket illeti, nos, igazság szerint egy teljesen egyértelmű döntéshozatali mechanizmus szeretnék látni, és egyetértek a jelentéstevő javaslatával, szívesen megvizsgálok más kompromisszumos megoldást is. Véleményem szerint nem nehezíthetjük meg a döntéshozatali folyamatot. Ami a nyugdíjalapokat illeti, nagyon sokat beszéltünk erről, Gary Genszerrel folytatott eszmecsere során. Úgy tűnik, hogy a kollaterális típusáról folyik a vita. Ez a nagy kérdés számunkra. Még ugyanez az Egyesült Államokban nem okozott problémát, hiszen sokkal szélesebb körű kollaterálist fogadtak el fedezett biztosítékot fogadtak el. Azt hiszem, hogy továbbra is foglalkozni kell ezzel a témával, hiszen komoly gondot okoz. Nem, nem alakíthatunk ki egy túlságosan drága rendszert a nyugdíj alapokra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy valahogy biztosítanunk kell a jövőt, ami pedig a külföldi árfolyamukat illeti, egyetértek az elhangzottakkal, nem lenne jó az, hogyha mindenkit a CLS-be próbálnánk betenni. Nem szabad kikényszeríteni mindent, nem szabad így megoldani a problémát. Ami a csoportok közötti tranzakciót illeti, sokat beszéltünk erről a kérdésről. Először azon a véleményen voltam a jogi bizottságban, hogy a csoportok közötti tranzakciókat kivételként kell kezelni, aztán ezt átgondoltam, és megszülettek ugye módosító módosítójavaslatok. Lehet, hogy ez még egy nyitott kérdést, kérdés, lehet, hogy egy szilárd kétoldalú egyességet kellene kötni, de nem tudom, hogy ez megfelelően fog-e működni, tehát azt hiszem, hogy ezen a területen még mindig nagyon sokat teendünk. Aztán van még valami, ami nyitott kérdés jelent, ez a konglomerátumok kérdése. Célunk az lenne, hogy a végfelhasználó számára a kivételt megfelelően biztosítsuk. Lehet, hogy a konglomerátokkal kapcsolatos munkából átvehetünk egy-két kitételt. Tehát lehet, hogy ezzel kapcsolatban lesznek még plusz javaslataim. Összességében egyetértek azzal, hogy ki kell dolgoznunk hogy pontosan mi történik, meg kell néznünk, hogy pontosan mi történik az Egyesült Államokban, és meg kell próbálni ehhez igazodni. És ezzel vissza is térek a kiinduló ponthoz. A Gary Gangslerrel kapcsolatos eszmecsere során kiderült, hogyha túlságosan merev a rendszer, túlságosan ö, beleszorul a vertikális rendszerben, akkor ez nem felel meg a Dodd-Frank rendszerének, és lehet, hogy hátrányosan érint majd bennünket, hogyha az Egyesült, Államokkal, Egyesült Államokhoz, az ő rendszerükhöz próbálunk igazodni. Természetesen nagyon sok mondandóm lenne még, de azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb kérdések. Ezek azok a területek, ahol egy kicsit alaposabban át kell gondolni a teendőket. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Felismerhetőek ugye a módosítók lenyomatai vagy vázatai. 488-as módosító részletekkel szolgál, a hetes kérdés az, hogy mit szeretünk az egyes szinten, mit a második szinten szabályozni. Úgy gondolom, hogy az egyes szinten törvénye lehetne szabályozni sok mindent, anélkül, hogy a nemzeti hatóságokat megkötnénk, hogy azok kezét megkötnénk. Ami a Financial Stability Board illeti bázili, bázeli székelyel, Áprilisban egy előrehatási jelentést készített az OTC szabályozásról. Ott pedig azt jelentik be, hogy a következő előrehaladási jelentés októberben készül el idén, és ez a jelentés a végrehajtásról fog szólni, a különböző származtatott ügylet osztályokról szól. Tehát lesz credit, equity, commodity, foreign exchange, tehát több kérdés, amit a kollégák is említettek a forex a forex származhatott ügyletekről, derivátumokról, vagy származékokról van szó, a kamat, a hitel és egyéb konstrukciókról. Ami az ESMA hatáskörét illeti, és amelyet azt annak el kell a 2012 közepéig, jó lenne, ha ezeket a konkrét javaslatokat egy későbbi tárgyalási fázisban ismét napirendre tűznénk, amennyiben addig nem tudunk lezáró állásfoglalást készíteni. A második az Európai Központi Bank szerepe. Az LKB tegnap további javaslatokkal állt elő, amelyek a kollégák módosítóiban nem szerepelnek. Az LKB felügyeleti hatáskörével a piacon szeretne röviden konzultálni velünk, vagy szeretné, ha konzultálnának vele. A kompromisszumokba ezeket is be kellene építeni, anélkül, hogy a nem eurózónához tartozó országokat ez ne érintené negatívan. Ez nem egy könnyű kérdés. Aztán a kérdés, hogy háromdimenziós megközelítés jó-e. Sharon Bowles kolléganő, nos hát ezt a módosítók alapján meg kell nézni. Abban egyetértünk, ha jól értettem, hogy kevés kivételt szeretnénk látni. Méghozzá az általános hatály szempontjából. Tehát a clearing, az elszámoltatási kötelezettség esetén. Ami a tájékoztatási kötelezettséget illeti, egyetértek, hogy mindent be kell jelenteni. De azt hiszem, hogy az elszámolási, a végfelhasználó és egyéb dolgok miatt néhány speciális dolog esetében ott lehetnek kivételek. A bejelentési kötelezettség alól nem. Egy további pontot még meg kellene vizsgálni, ezek a nyugdíj alapok Nagy-Britanniában, Hollandiában, nagy nyugdíj alapok léteznek, ezek általában nem spekulálnak, hanem valóban hosszú távú kötelezettségek lefedésére törekednek. A kérdés az, hogy milyen feltételek mellett lehet kétoldali elszámoltatás clearinget elképzelni. Nincsen még elképzelésem vagy megoldásom, nem tudom, a tanácskozások keretében az árnyék előadókkal, a kollégákkal hogyan tudnánk esetleg a nyugdíj alapokkal eljárni ez egy nehéz, kemény dió. Aztán azt gondolom, hogy nem állunk egymástól távol. Klóde kolléga úr már említette, élelmiszer kereskedelem és táp kereskedelem. A bizottság azt javasolta, hogy saját szabályzatot fog előterjeszteni. Hivatkozás van a preambulum, vagy lehetne a preambulum bekezdésben meghivatkozni ezt a kérdést, de ennek a javaslatnak a teljes átvételét nem tartom a időszerűnek, ez egy másik téma tartozik. Köszönöm szépen, és május másodikától további konzultációkat szeretnék folytatni, és remélem széles körű támogatottságra lelhetek. Remélem, hogy nem lesz semmilyen látványos kisebbségi, többségi dráma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy május 24-én kellene szakbizottságban szavaznunk, és ami a plenáris illeti, itt csak a 2011-es év szereplő dátumként, tehát a hónapot még nem határoztuk meg. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát, és lépjünk tovább a tízes napi rendi pontra, amely a betétbiztosítási rendszerekkel foglalkozik, és Péter Simon a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Természetesen késésben vagyunk az előző hatos csomag miatt, tehát, hogyha valaki rövidebbre tudja fogni a hozzászólását, mint ahogy tervezte, annak nagyon örülnék. Elnök asszony, azt hiszem, hogy be tudom tartani az időbeli korlátokat, a módosítók száma áttekintető 15 módosító jött, vagy érkezett hozzám. Köszönöm szépen a kollégáimnak, köszönöm szépen, mert ezek közül az jelentésemben megfogalmazott kijelentéseket támogatják, észszerűen, logikusan kiegészítik. Én, ha megengedik, arra szeretnék hivatkozni, hogy többen támogatták ezeket, ami a célkitűzések magasságát illeti, vegyük alapul nem a bizottság által javasolt ö, alapot, mármint ami a megtéríthető, megtéríthető összegeket illeti, vagy fedezetet szintén pozitívan reagáltak arra a kérdésre, hogy milyen befektetések, amelyek nem magánbetétesekhez tartoznak, ezeket hogyan lehetne lefedni, védeni. Itt a kis települések önkormányzatai, ők úgy tűnik, tehát velük róluk nem szóltam, őket támogatni, védeni kell, meg kell persze pontosan definiálni, hogy mi is az a hogy mely az a települési, kis település önkormányzat, amelyet így meg kell óvni, védeni, már mint az ő befektetéseket. Ami a magas befektetéseket illeti, a biztosítási teljesítmények kifizetését, a magán um, ingatlan befektetések kérdése is felmerül. A kérdés az, hogy meddig a 100 ezer euró szint feletti, tehát a fedezeti szint felett milyen mértékben és meddig kell lefedettséget, védettséget garantálni, de remélem, hogy a vita során jó megoldást találunk. Aztán ebben az irányban mutat, az, az, azok a módosítók vannak, amelyek megkívánják erősíteni a felügyeleti szervek szerepét. Itt, ami az hitelintézetek üzleti modelljének felügyeletét vagy felvizsgálatát illeti, ezt kellene pontosítani. Garantálni kell, hogy a hitelintézetek szolid bázison alapuló üzleti modellel rendelkezenek. Meg vagyok győződve arról, hogy itt is megállapodásra tudunk jutni. Aztán pozitív, megerősítő, módosító érkezett a jelentés tervezetemhez, olyan követelmény, amely azt mondja, hogy meg kellene erősíteni az európai mechanizmus szerepét. Kiváltképpen meg erőteljesebben kell bevonni az európai felügyeleti szerveket és az EPÁT. Ugyanez vonatkozik arra, hogy a parlament a bizottságtól azt kér, hogy most már mielőbb vezessen elő, terjesszen elő európai mechanizmusokat, amelyek az európai pénzügyi banki válságra találnak gyógyírt, a Ferreira jelentés, 2010-es júliusi jelentéshez kapcsolódóan szerintem ez egy nagyon észszerű kiegészítés, de a módosítókban vannak olyanok, ahol vannak nagyon érdekes tisztázások, például, ami a befektetések fogalmát illeti, illetve azt, hogy mit értünk befektetés alatt, és mit nem betét befektetés. Amit Rózes kolléga úr említett, ő tisztázandó, készítette le módosítóját, tehát nem csak a, tehát a, csak a befizetési kötelező csak akkor e, várható el, hogyha a cél alatti a befektetés. Szerintem ez így szerepel már a jelentés tervezetemben, de ez a tisztázás azt hiszem félreértésekhez vezet.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 az egyik kérdés az az, hogy milyen magas legyen ez a cél. Emlékszünk arra, hogy 15 ot határozott meg a visszatérítendő betétekből a bizottság. Itt időközben már említettem, az alap az a lefedett betéteknél, ami a cél magasságát illeti, automatikusan kisebb lesz a célösszeg. Vannak olyan módosítók, amelyek 1,0%-ról beszélnek, a betétek 1,0%-áról. Azt gondolom, hogy fontos az egyik oldalon, hogy garantáljunk azt, hogy megfelelő védettséget garantáljunk a betétesek számára, a betétes, hogy hív, ő, tudjon bízni a rendszerben, nagyon fontos a pénzügyi stabilitás, és hogy az államnak ne kelljen beavatkoznia csak a ö, szükséghelyzetben. Érdekünk az is persze, hogy a bankok a Bázel 3 miatt ugye amúgy is sok teherrel kell szembenézenek, el kell kerülni, hogy ne legyen túl magas a terheltségük, a bankoknak már mint. Azt hiszem, hogy vitára érdemes, maradjunk az 1,5%-nál, mint célnél, célnál, de adjunk a bankoknak több időt, hogy elérjék ezt a szintet, hogy az éves banki teher lineárisan ugyanaz maradjon, mint ha 1,0-át határoznánk meg célösszegként. Ez azt jelenti, hogy az 1,5%-ot nézzük meg 15 éven belül, takarítsuk meg ne 10 éven belül, mégis ez magasabb védettségi szinten garantál annélkül, hogy a bankok éves terheltségét az 1,01%-on 10 évre levetítve megemeljük. Aztán továbbá kritikával illették, vagy kritikával kell illetni azt az alapvető kérdés, hogy ex ante finanszírozási rendszert akarunk-e, vagy ex post utólagos finanszírozási rendszert akarunk-e. Itt eh, az Egyesült Királyságbeli kollégák eh, készítettek módosítókat akik az ex post rendszert támogatják, az utólagos finanszírozást. A világosan válik jelentésemből én kritikusan szemlélem ezt a megközelítést, az ex postot, mert hát egy olyan hatást váltanánk ki a válságban, például a bankokból be kellene vonni forrásokat, eszközöket. Szerintem jó lenne, hogy jó időkben, tehát a bizonyos összeget kell elkülöníteni a bankoknak, ezt tartalékba helyezik, és akkor a válság idején lenne mihez hozzá nyúlni. Nem szabad, hogy válság válsághelyzetben a bankot még további teherrel sújtjuk. A bankok szempontjából kívánatos lenne a tervezési biztonság szempontjából egyenletes terhelést betervezni, hogy tudják, hogy mire kell felkészülniük, és hogy meglepetés-szerű válságnál ne kerüljenek szembe olyan összegekkel, amelyek semmilyen tervezésben nem szerepelnek. Ellentmondásos, akár mondjam, az én javaslatommal és a bizottság javaslatával szemben is az az elképzelés, hogy egy tiszta paybox rendszert vezessünk be a betétbiztosítási rendszernél. Ez nem veszi figyelembe sok tagállam bevált gyakorlatát, ahol a prevenciós intézkedések, megmentő intézkedések ma már lehetségesek a betétbiztosítási rendszereknek köszönhetően, és nem veszi figyelembe az sem, hogy ezek a források sokkal jobban felhasználhatóak, mert a preventív oldal a kifizetéseknél megakadályozásra kerül, aztán végül meg kell állapítani, ott sokkal költséghatékonyabb így módon a betétbiztosítást garantálni, amikor is tehát a prevenció keretében sokkal jobb azt elérni, hogy ne is kelljen kifej, fizetni ezeket az összegeket. Hogy a módosítók egy része pont ellenkező irányban halad. Nem csak azt mondják, hogy tiszta paybox rendszert szeretnénk, hanem azt mondják a másik oldalon, nem, preventív intézkedéseket akarunk finanszírozni ebből az alapból, különböző kártérítési mechanizmusokat, de a teljes összeg mindenféle feltétel nélkül. Tehát kvázi pont az ellentéte annak a Paybox javaslatnak, amit én fogalmaztam meg. Szerintem túl messzire mennek ezek a javaslatok. Garantálni kell a rugalmasságot, a preventív intézkedéseket foganatosítani lehessen, Ez garantálni kell, hogy a megmentő intézkedések is lehetségesek legyenek, de ha egy ilyen biztosítási, kifizetési helyzet alakul ki, nem szabad, hogy teljesen üres, tehát teljesen kiürítsük ezt az alapot. Meg kell határozni az előfeltételeket, amelyek mellett ezeket a forrásokat teljes mértékben a célszint kétharmada alatt különböző prevenciós és egyéb kártérítés esetekben ki lehessen fizetni összegeket. Annélkül, hogy fennállna a veszély arra, hogy nincsen pénz, hogyha betétbiztosítási kifizetésre kerül sor. Emlékeztetnék egyik alpontra, amely azonnali utófinanszírozási kötelezettséget határoz meg az alap kétharmadáig. Azt hiszem, hogy egy középutat kellene találni, a Paybox rendszer és a teljes mértékű forrásfelhasználás között, amely semmilyen egyéb feltételt nem határoz meg a kifizetésen kívül. Néhány pontot említenék még a végén, vitára van még szükség, azt hiszem a következő pontokban, hogy hogy kell kinézen az eszközrendszer, hogy kell befizetni ebbe az alapba. Itt felmerült egy olyan javaslat, hogy ne csak befizetéseket fogadjunk el, hanem például elzálogosított eszközök is beszámítások kerülhessenek befizetésként. Aztán felmerült a kifizetési határidő, többször megfogalmazták a 20 napos kifizetési határidő. Szeretném elmondani, hogy szerintem ez túlságosan hosszú idő, most az, hogy egy átlag állampolgár 20 napon keresztül pénz nélkül szaladgáljon a világban, ez elképzelhetetlen. Elfogadom, <clears throat> megértem másrésztről azt is, hogy a mostani rendszerek nem képesek arra, hogy öt munkanapon vagy egy héten, hét napon belül kifizessék a betétesnek a biztosítását. Itt alapfeltétel az lenne, hogy a fedezetek feletti áttekintés elkészüljön, a tagállamokban eddig ez így nem működött. Azt hiszem, hogy kompromisszumot kell találni. Tervezetemben egy javaslatot fogalmaztam meg ezzel kapcsolatban. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy hogy néz ki. Engedjék meg, hogy az öt munkanapot határozzuk meg alapként. Vannak olyan rendszerek, amelyek nem képesek ezt betartani, kapjanak derogációt, hogy 20 napon belül fizessék ki az összeget azzal a feltétellel, hogy az első öt nap, munkanapon belül 5000 euró maximált összeget mindenfajta felülvizsgálat nélkül kifizetnek az ügyfélnek. Ez egy nagyon kis adminisztratív költséget ró majd a bankokra és a betét biztosított társaságokra, viszont garantálja azt, hogy a betétes gyorsan megkapja a pénzét, hogy a kiadásait fedezi tudja, viszont megakadályozza ugyanakkor azt, hogy a bankokat túl terheljük, és olyan határidőket határozunk meg, amelyek nem tarthatóak. További pont, amiről még szólnunk kell, nyíltan kell szólni, ez a befizetések kiszámolásának alapja, a kalkulációs alapja, nagyon sokan elégedetlenek a bizottsági modellel, kiváltképpen az ott szereplő risiko spreadet, tehát kockázat megoszlása kapcsolatban, arra vonatkozó a kapcsolatban, az egyes hozzájárulások vagy egy befizetések vonatkozóan. Hát részben mm, mm, van, aki a bizottság kalkulációs modelljének teljes törlését kéri. Én úgy gondolom, a jelentésemben az szerep, javaslat szerepel, amely középutat biztosít. Most maradjunk a bizottsági javaslatnál, a standard modellnél, amelyet egy tagállam átvehet, hogyha illeszkedik ez a bankpiachoz, ugyanakkor a tagállamoknak hagyunk mozgásteret, elengedő mozgásteret ahhoz, hogy saját modell dolgozzanak ki, amely az EPA által kidolgozandó útmutatásoknak meg kell feleljen. Nem szabad önkényesen kidolgozni ezeket a modelleket, hanem egységes követelményrendszert kell kidolgozni a kiszám, vagy a számítási vagy kalkulációs modellhez. Ez egy rövid áttekintés a beérkezett módosítókról. Örömmel nézek a vita elé, amelyet majd folytatok az árnyék előadókkal és más kollégákkal, és mint említettem, bízom abban, hogy nagyon sok pontban meg tudunk állapodni a bizottságban. Köszönöm. Uh, thank you very much. That was a very Köszönöm szépen. Egy átfogó áttekintést uh, hallottunk, sajnos azonban nagyon szorít bennünket az idő. Először is Vicky Fordnak adom meg a szót, mert uh, el kell hagyni az ülésünket, és uh, már hallottuk, hogy erre lehetőség van. Viki, tiéd a szó. Igen, megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Köszönöm szépen az elvégzett munkát az előadónak. Egyetértek a fedezett betétek kérdésével, és azt hiszem, hogy alaposan fontolóra kell vennünk ezt, hogy a pénzt hogyan használjuk föl, nem csak a betétesek kisegítésére, hanem a bankmentésre is. Véleményem szerint például az átutalási, átutalási betétek esetében ez megfelelően használható, de hogyha a helyi rendszereket nézzük, akkor lehet, hogy hogy az intézmény kisegítésére is gondolunk, és így már a, az egyenlő játéktér kérdése esetleg sérül. Köszönöm szépen azt is, amit elmondtál a, arról, hogy a szakbizottsági javaslatok belekerülhetnek majd a rendszerbe, az EBA felügyeleti rendszerén belül. Nagyon fontos, hogy egyenlő játékterünk legyen, és fontos az is, hogy mennyi a fedezeti összeg, de figyelembe kell venni a területi eltéréseket a piacok között. Mindemellett azt kell, hogy mondjam, némileg aggaszt, az, hogy a 11-es cikk első bekezdésében van egy kizárás, ez a regionális különbségekre talán nem figyel oda megfelelően. Igen, az előzetes, illetve utólagos finanszírozásról mindenképpen beszélnünk kell. Alapvetően az a célunk, hogy a betétesek minél gyorsabban visszakapják a pénzüket egy bankcsőd esetén, de holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk, meg kell néznünk, hogy szélesebb értelemben mi történik a bankokkal, és olyan és meg kell nézni, hogy a Bázel keretében milyen lépések történtek, például a megfigyelési időszakban mindenkinek az a célja, hogy megfelelő likviditással rendelkezzenek az intézmények, és ezért elkerüljük a bankcsőd esetét. Meg kell győződnünk arról is, hogy rendelkezésre áll ilyen tartalék, amennyiben bankcsőddel kell számolnunk. Egy három éves megfigyelési időszakot jelölt ki a bázári rendszer nem csak az EBA keret, keretében, hanem a nagyobb iránymutatások keretében is. Az én módosító javaslatom arra utal, és lehet, hogy itt hangsúlyozni kell, hogy a tagállamoknak ez konkrét hatásköre, hogy meghatározzák az ex ante, illetve az ex post finanszírozási lehetőséget, és a megfigyelési időszak után ki kell alakítani a helyes egyensúlyt, a csőd elkerülése, illetve a betétesek biztosítása között, valamint a likviditás garantálása között és itt természetesen a szélesebb gazdasági körülményeket is figyelembe kell venni. Véleményem szerint az előfinanszírozási rendszer esetleg nem vezet prociklikus magatartáshoz, ugye ez konkrét kívánalom, és az adófizetőt sem hagyja cserben hogy ez a pénzforrás hol marad, hol van egy, egy, tartalékban, egy tartalékban, vagy pedig valamilyen garancia rendszerben, és az intézmények kezében marad ez a pénzforrás. Nos, ezt alaposan át kell gondolni, és itt üdvözlöm az erre vonatkozó módosító javaslatot. Sharon, beszéltünk már nagyon sokat arról, hogy egy esetleges kiugró tehát kiugró hitel, kiugró negatív egyenleg esetében hogyan lehet eljárni. Itt nagyon fontos, hogy a tanácssal megfelelő megállapodásra jusson. Ami a kifizetések idő tartamát, illetve időhatárát illeti. Ugye megjelent itt az egyhetes határidő, de figyelembe kell venni az ünnepnapokat is. Mindenképpen egy olyan megoldást kell találni, amely működőképes, hiszen gyakran például egy ilyen ö, eseményre az év végén kerülhet sor. sor. Aztán meg kell vizsgálnunk az alacsony kockázatú ö, szervezeteket, meg kell nézni, hogy a függelék kitételei számukra megfelelőek-e. És ennyit tőlem, köszönöm. Uh, thank you very much. Um, if we could speed up a little bit, because otherwise we're going to have to bump items off. Burkhardt, parancsol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid lehetek, azt hiszem, hiszen már a leglényegesebb megállapításokat az előző ülésen megvitattuk. Én is szeretném természetesen megköszönni a kollégáknak a módosító indítványokat. Véleményem szerint sok módosító indítványt sikerül majd kompromisszumos javaslatokká alakítani, úgyhogy a végén nem kell majd mind a 215 módosító indítványról külön szavaznunk. Mindenek előtt azonban annak örülök, hogy a jelentés alap vezér gondolata egyetértésre talált eh, a Paybox eh, elv, ami a bizottsági javaslatban szerepel, eh, arra szolgál, hogy a bankok között meglévő különbségekre megfelelő választ adjon. A jelentés tervezetben arra törekedtünk, hogy a biztosítási rendszereket eh, úgy alakítsuk ki, hogy erre maguk tudjanak majd választ adni. A bizottsági eredeti szövegre reagáltak a módosító indítványok, és eh, a betétbiztosítási rendszert lehet preventív célra felhasználni, de ez nem kötelező. Van néhány olyan módosító indítvány, amely az előzetes, utólagos ex ante ex post finanszírozás kapcsán szeretnének módosításokat, de a kollégák túlnyomó többség azt hiszem az alapelvet támogatja. Ezért a kompromisszumok Eh, érdekében történő tárgyalások során szerintem meg fogunk majd egyezni. A célszint, illetve a eh, kockázatnak megfelelő hozzájárulások kiszámítása még majd eh, vitatárgyát fogják képezni. Van néhány olyan módosító indítvány, amely hosszabb távú kifizetési időszakot követel. Itt a tanácssal majd egy megfelelő megoldást kell találnunk meglátjuk, hogy ez majd mi lesz. A célszint, illetve a hozzájárulások kiszámításával kapcsolatban a spread megnyitásáról vagy növeléséről még beszélnünk kell. A Juri és az Imkó véleményére is oda kell figyelnünk, tehát nem csak felfelé változhat a spread, hanem bizonyos alacsony kockázatú üzleti modellekkel kapcsolatban lehet, hogy lefelé történő módosításról is gondolkoznunk kell. A kompromisszumos tárgyalásokon azon is gondolkozunk majd, hogy milyen befizetéseket fogadjunk el a beszéd biztosítási alapba. Jean-Claude Codes kollégám módosítói nagyon jók, és ezek szerintem egy kompromisszum alapját jelenthetik. Mindezek miatt optimista vagyok, szerintem sikerülni fognak ezek az utólagos eh, finomítások, és végül elfogadható kompromisszumokban sikerül majd megegyeznünk. Köszönöm. Köszönöm, Wolf. Tulajdonképpen minden elhangzott, csak nem mindenki szólt még hozzá, ezért én is néhány rövid észrevételt tennék. Nagyon jól eh, egyeztettünk a jelentéstevővel és közel kerültünk egymáshoz. Üdvözlöm azt a megközelítést, hogy a payboxot egy külön elemként vezessük be. Azt is jónak tartom, hogy az intézménybiztosítást, bár ami Németországban is működik, itt megemlítjük, és azokat az intézeteket, akiknek van ilyen intézménybiztosításuk, arra köteleznénk, hogy ez egy külön biztosítás keretében történjen. Ez nem mindenki örült ennek, de az egyenlő versenyfeltételek miatt erre szükség van. A saját tőke szükséglet kiszámításánál egyetétek Viki Fordal, hogy itt a fedezett betétekről, a garantált betétekről kell beszélnünk, hogyha megfelelő minőséget garantálni akarjuk. Én az ex-ante finanszírozás híve vagyok határozottan, elutasítanék minden vegyes formát, mert ez torzulást eredményezne. Itt azt kell biztosítani, hogy előzetes ex-ante finanszírozása legyen az ilyen rendszereknek. Hogyha nem sikerül konszenzus jutnunk, akkor ebben a kérdésben majd szavaznunk kell szemben nem látnék problémát. Mi a kifizetéseket illeti, minden elhangzott, nagyon pragmatikus megközelítés, ez az egy héten belül, vagy öt napon belül valami minimális összeget, 5000 eurót, vagy ehhez hasonlót kelljen kifizetni, és azután a többit majd később. Fontos az is, amit Vicky Ford mondott az előbb, biztosítani kell azt is, hogy ne legyen visszaélés a paybox-szal, hogy esetleg a tőkeellátottsággal kapcsolatos követelményeket itt gyengítsük eh, emiatt, eh, és eh, azt hiszem, hogy ennyit elég is volt most elmondanom erről. Köszönöm, Jörgen. Te is kívánsz hozzászólni? Nem, elnézést. Sven. Semmi gond, elnök asszony. Tulajdonképpen én is teljesen egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott, ezt nem kívánom megismételni. Akik hozzászóltak, azok között nem voltak nagy véleménykülönbségek. Két dologra szeretnék konkrétan kitérni. Az első az a kérdés, hogy mi is a helyzet a biztosítási rendszerek ügyekbe történő hozzájárulások befizetését különböző kockázati profilú intézetek teljesítik. Az első bekezdésben egy standardmodellről olvashatunk, és azután 11. cikk harmadik bekezdése nyit a felé, hogy nemzeti jogszabályokat lehet megalkotni bizonyos kereteken belül. De a standard megközelítésben azért meghatározzuk azt, hogy mi a normál különbség a hozzájárulások kiszámításakor, és itt a 75% illetve a 200% szerepel. Ha ezt összehasonlítjuk a való világban a kockázati profilokkal, akkor ott a különbség egy kicsit kisebb ennél, azt elismerhetjük, hogy kivételes helyzetben a 73,5% is elég legyen, de ez nem elég ahhoz, hogy mondjuk egy eh, nagyon szolid eh, lakástakarékossági pénztárt, eh, illetve egy rendkívül kockázatosan működő befektetési bankot valahogy egy kalap alá vegyünk vagy hogy rájuk alkalmazzuk ezt a két számot. Ugyanis, hogyha a kockázat arányosak a hozzájárulások, csak akkor tudunk igazságos rendszert működtetni. Ezért erről a kérdésről még beszélnünk kell. És egyetértek a raportőrrel, hogy természetesen akkor a mellékletben lévő formuláról is beszélnünk kell. Oda kell figyelnünk arra, hogy a betétbiztosítási rendszer kialakításakor ne az éppen stabil, nagyon stabil a működő üzleti modelleket drágítsuk meg a pénzügyi válság kapcsán, ennek az ellenkezőjét tanultuk meg. Még egy dologról szeretnék szólni. Mennyire hasonlóak kell, hogy legyenek azok az intézetek, amelyek ugyanabban a rendszerben biztosítottak. Néhány módosító indítványnak az a célja, hogy jelentősen korlátozzuk, különösen az intézménybiztosítással biztosított rendszereket. A 108-as és a 139-es módosítóban szerepel ez ez különösen a kis pénzintézetek számára, amelyek központi bank jellegű struktúrákban működnek, nagyon nagy nehézségeket okozna, hogyha így vezetnénk ezt be. Végül is egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy kontraproduktív lenne az, hogyha utólagos finanszírozása lenne ezeknek a rendszereknek, ugyanis ebben az esetben kivesszük az alapfinanszírozásából azokat, akik a leginkább okozzák a problémákat. Ez pedig nem észszerű versenyfeltétel szerintem. Továbbá is jó együttműködést kívánok a jelentéstevőkkel, és biztos, hogy észszerű kompromisszumokban sikerül majd megegyeznünk. A bizottsági javaslatában lévő problémákat a preventív, a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban, hogyha sikerül kiavítanunk a tanácssal együttműködve, és tudunk gondoskodni arról is, hogy minél több intézménybiztosítási modell legyen, akkor ez összességében is javítani fogja a pénzpiacok működését Európában. Köszönöm szépen, és most Jörgen. Igen, köszönöm. Tényleg nagyon rövid lehetek, mert alapvetően már minden elhangzott. Mindeneket köszönöm az együttműködést, az eddigi együttműködést a jelentéstevővel. Szeretném aláhúzni azt, amit az előttem szólók is már elmondtak. A két biztosítási modell, a betétbiztosítás és az intézményvédelmi rendszer kombinációját mi határozottan támogatjuk, és üdvözöljük. Eddig sikerült itt ezt a kettőt nagyon okosan kombinálni ex-ante vagy export finanszírozás. Ez számukra teljesen egyértelmű, az ex-antét támogatjuk, erről már minden elhangzott, amit el kellett mondani a tőkeellátottság szintje, az előirányzatot itt is támogatjuk, és szükségesnek tartjuk azt a kérdést, amiről Sven is beszélt, itt a eh, kockázat eh, megosztás, a kockázat spreadekkel kapcsolatban is hajlok arra, hogy elfogadjam, amit Sven javasol. Eh, szerintem is fontos, hogy itt majd egy észszerű megoldás szülessen és eh, így a négy egy észszerű megoldás lehetséges majd eh, az ezt megalapozó eh, formulával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ennyit elég is volt most elmondanom. Köszönöm szépen! Akkor az árnyék jelentés tevőket meghallgattuk, most még én, Arlén, Antonin és Sinitra szerepel a hozzászólók listáján. Én a hozzászólásomon csak két kérdésről szeretnék beszélni, két területről. A helyi önkormányzatok kérdése, hogy nekik legyen a jogosultságok vagy sem. Itt megpróbáltam különbséget tenni a méretben, annak függvényében, hogy alkalmaznak-e eh, profit treasurer eh, aki képes áttekinteni az egész eh, területet én saját brit tapasztalataim alapján gondolkozom itt a helyi önkormányzatok kapcsán. Vannak nagyon kis települések, de ugyanakkor vannak egészen nagy önkormányzatok, ahol azért valaki kell, hogy legyen, aki szakember, és aki ezeket a dolgokat átlátja, és aki nem kezeli lazán a saját, az önkormányzat saját pénzeit hanem idő, ugye előfordult, hogy nem riasztottak a treasurerek a befektetést végző, hogy ki kell venni a veszélyes befektetéseket valahonnan. Az utolsó ciklusban, amikor a betétbiztosítási rendszereket kialakítottuk, az akkori rapportőr nagyon szkeptikus volt minden utólagos finanszírozási rendszerre kapcsolatban, mert azt mondta, hogy akkor sose nem jön össze a pénz, hanem e, szükség van az exante, az exante rendszerekről, viszont ugyanezt gondolta, azt mondta, hogy akkor se folynak be a pénz, szükséges pénzek. Hogyha elolvassák az ő plenárisan elhangzott hozzászólását, hát ez nagyon érdekes volt. Én megpróbáltam itt egyensúlyt teremteni. Lehet, hogy a, az átlag, átlagos tőke ellátottságot kell, ból kell kiindulnunk. Hogyha jó tőkésített bankrendszerről van szó, akkor akkor lehet, hogy a, az utólagos finanszírozás is megengedhető, szemben egy alul tőkésített rendszerben nem, mert akkor túl nagy lenne a kockázat tetszik a felhasználás szempontjából, hogy mire lehessen halasztani az alapot, az a gondolat, hogy a, a, az ügyfelek kiszolgálását folytatni kell, tehát hogy a folyamatos hozzáférést biztosítsuk de kicsit aggódnék amiatt, hogyha ezt bankmentő alapokra használnánk fel ezeket a pénzeket, és nem arra, hogy folyt juttassák a eh, szolgáltatásokat eh, az ügyfelek számára. Én eh, a fogyasztó szempontjából ezt nagyon agasztónak találnám, több példát láttunk erre. A melléklet, nem először próbálunk meg ott változtatni dolgokon, és nem először mondom le azt a következtetést, hogy az indikátorok, ráták, szkórok, szabszkórok kérdését még meg kell vizsgálnunk. Itt van egy összeesküvés ellenünk, mert nem lehet módosítani a mellékletet, de szerintem ezek olyan technikai standardek, amikkel delegált jogi aktusok van szükség, és a tanács kell, hogy ezekkel foglalkozzon. Azért szerintem a a technikai standardok a számokra vonatkoznak. Nekem van gondom azzal, hogy a profitabilitást indikátornak tekintsük. Jó, van egy nagyon jövedelmező vállalkozás, ami kockázatos, de lehet, hogy bizonyos területen túl sok nyereséget termel, és akkor itt ezek a pervers bónusz modellek is megszeretnek, hogy szélsőséges bónuszokat fizetnek, és ettől válnak kockázatossá. Úgyhogy itt egy kompromisszumban gondolkodom, hagyjuk meg a kereteket a kockázat indikátorokkal kapcsolatban, de vegyük ki a jövedelmezőséget, mint indikátort, és ezt csak ezt soroljuk a delegált jogi aktusok felé. Ez volt a logika, de nem tudom, hogy a rendszer ezt így megengedi-e. És lehet, hogy nem ez az optimális megoldás. Lehet, hogy azt kell, hogy mondanunk, hogy a jövedelmezőség bizonyos szempontjai, vagy az üzleti modell függvényében, stb. De szerintem a jövedelmezőség ez egyszerűen egy perverz ösztönző, ez rossz irányba visz legalábbis én ezt gondoltam, és szerintem nincs szükség igazából, hogy most ennyire részletekbe menjek, nem ez az én feladatom, ezért itt be is fejezem. Még van néhány módosítom, ami szerintem ő magáért beszél, és megadva a szót Alinnek. Köszönöm, nagyon röviden három gondolatra szeretnék kitérni. Először is gratulálok a jelentéstevőnek, nagyon jó és egyértelmű jelentést készített. A valuta kérdésére szeretnék visszatérni. Az ötös cikkben a bizottság javaslata kimondja, hogy az adott valutában kell a kifizetéseket eszközölni a fogyasztó számára, tehát a betét betétnek megfelelő valutában. Azt kérem a bizottságtól, hogy gondolják meg, nem kellene megváltoztatni a bizottság javaslatát ebben a tekintetben, hiszen hogyha arra felé kellene haladnunk, akkor az, ezt meg, meg is kell érvelnünk. Nagyon fontos, hogy a valuta váltásból ne veszítsenek a, a vetétesek. Fordasszony, illetve elnökasszonyunk módosító javaslataival egyetértek a kiugró negatív egyenlegeket illetően, ezek nagyon fontosak, ugyanakkor ugyanezek a módosítók a 12 hónapos időszakot csökkenteni kívánják az ilyen egyenlegek esetében. Itt ismét oda kell figyelnünk a fogyasztók, illetve a betétesek védelmére. Lehet, hogy ennek megvannak az okai, akkor szeretném hallani az érveket azt hiszem, hogy az árnyékjelentéstevőnek igaza van, a megfelelő szakbizottságok, az IMCO, a 33-as és 36-os, valamint a 14-es cikkeire vonatkozó módosító javaslatait meg kell vizsgálni, hiszen itt a fedezete változik, a betétbiztosítási rendszerek esetében. Nagyon fontos, hogy itt semmilyen szankció, illetve érdekvesztés ne történjen. Remélem, hogy a fogyasztói aspektusokra oda fog figyelni majd a szakbizottság, hiszen ezek rendkívül fontos aspektusok, amelyeket garantálnunk kell egy betétbiztosítási garancia rendszerek esetében elnök. Köszönöm szépen, most pedig a levezető elnöki szerepet átadom Arlinnak, és Antoni következő hozzászóló. Mindenki unirme para felicitar al ponente. Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy kiváló munkát végzett a betétbiztosítási garancia rendszerek témájában. Ez nagyon fontos a verseny szempontjából, és nagyon fontos, hogy stabilitást biztosítsunk az ilyen rendszereknek. Nagyon sokba kerülnek ezek a tagállamoknak, és nagyon drága az is, hogyha ezek a rendszerek átkerülnek egyik országból a másik rendszerbe, másik országba. Ezért fontosak ezek a biztosítási garanciarendszerek, hiszen a prokciklikusságot el lehet kerülni. Nagyon fontos, hogy a betéteket megvédjük, és ez a legolcsóbb módja annak, hogy a pénzügyi rendszerek stabilitását megőrizzük. A módosító javaslatainkkal természetesen a kompromisszumot vettük célba. Technikai jellegűek a módosító javaslataim. Megpróbáltam hangsúlyozni, hogy az európai rendszer nem csak egy klasszikus betétrendszer, hanem egy megfelelő biztosítási garanciarendszer. Minden intézményt, minden hitelintézményt érít, amely betétekkel rendelkezik, illetve megfelel az Európai Unió által létrehozott felügyeleti rendszernek is, illetve nagyobb koordináció elvének. 2013-tól kezdve egy méreható reformra kerül sor, akkor a létrejön majd az európai alap, nem csak nemzeti alapok lesznek majd a reform eredményeképpen. Fontos tehát egy transnacionális rendszer, amely kezeli a kockázatokat, ez eddig még egy nem megoldott kérdés. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy pozitív lépést jelent ez a jelentés. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja postaram się ograniczyć tylko do uwag. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azokra a megjegyzésemre szorítkozom, amelyeket eddig még nem hallottunk. Én is csatlakozom azokhoz, akik üdvözlik a jelentéstevő munkáját, Ami az itt megvitatott kérdéseket illeti, nem tudom, hogy az 5-7 napos határidő, kifizetési határidő realisztikus-e, hiszen két ország között a banktranszferhez három napra van szükség általában, tehát lehet, hogy elvileg jó ötlet ez, de gyakorlatban meg kell nézni, hogy működik-e, megfelelő rendszert kell kialakítani. Nem szabad olyan rendszert, olyan helyzetet létrehozni, ahol mindenféle garancia nélkül eldöntheti egy intézet, hogy hány napot vesz igénybe egy átutalás. Tehát konkrét határidőre van szükség, bár valamilyen mértékben rugalmas határidőre. A letétekre javaslatot tesz a jelentés, és ez jó gondolat szerintem, hiszen a bizalmat meg kell erősíteni ebben a rendszerben, és ez nagyon is kapcsolódik a központi rendszerekbe vetett bizalomhoz. Olyan rendszert építünk, amelynek bizalomra kell épülnie, és az előttünk álló dokumentumban az a megoldás, hogy bankcsőd esetén egy intézménynek fizetnie kell akár egy másik ország számára is. Nos, vannak kétségeim ezzel kapcsolatban. Tehát ezzel a megoldással, hogy egyik intézmény fizet a másikért, vagy a másiknak, és ezzel garanciát biztosítva az adott intézetnek. Nos, azt hiszem, hogy a bizalomnak tényekre kell alapulnia, nem pedig garancia nélküli kifizetésekre. Aztán még van valami, amelyel nem foglalkozik ez az anyag és ami véleményem szerint nagyon fontos, fontos, hogy ezek az intézmények ne versenyezzenek egymással, és ahogyan már elmondtam, némi szabályzási hézag van ezen a területen. Lehet, hogy egy olyan mechanizmust kellene fölállítani, amely előzetes információszolgáltatást irányoz elő, és ezáltal lehetetlené válna egy olyan helyzet, hogy egy adott bank ne tudná, hogy kártérítést kell majd kifizetnie. És például egy hat hónapos határidőre van szükség egy kifizetést megelőzően. És végül egy utolsó megjegyzés. Nagyon sok javaslatot hallottunk arra vonatkozóan, hogy a garantált összeget hogyan lehetne változtatni, illetve az erre vonatkozó kifizetési határidőt, az öt hónap mindenképpen túlságosan hosszú. Tudom, hogy Fejó úr a három évet egy évre kívánta csökkenteni. Üdvözölném ezt a lépést, köszönöm. Um, I'm going to give the... szépen, most visszadom a szót a jelentéstevőnek. 30 perces késés van most. 320 módosítóval sok dolga van. Nagyon nehéz kompromisszumot találni, mindenkivel le kell ülnie beszélni. Ha röviden összefoglalnál, és aztán utána folytatjuk a következjelentéssel. Ami az első 115 módosított életi, ezek nagyszerűek, semmi gond nincs velük a többivel kapcsolatban már szóltam, nagyon sok esetében úgy gondolom, hogy jó úton haladunk egy közös megoldás felé. A mai vita jól visszatükrözi azt, amit elmondtam, nem kell megismételnem az. Ha megengedik, három pontot említenék, amelyről nem szóltam, amely azonban felmerült a vitában. Nitrász kolléga említette hat hónapig kell várni, míg válthatok betétbiztosítási, betétbiztosítási rendszert? Hát erről különböző szempontból lehet vitázni. Kíváncsi is vagyok, hogy mit gondolnak erről a kollégák. Ami a tervezési biztonságot illeti a betétbiztosító rendszereknél, ami egy intézmény összeomlását illeti, Na hát egy második pontot az elnök asszony említett, a kérdés, hogy mely valuta nemben kell kifizetni a biztosítást. Most az euró, illetve a tagállam valótája a rövid kifizetési öt munkanapos kifizetés miatt ugye, ha erre a két valóta nemre korlátozzuk a kifizetést, akkor szerintem sikerül betartani ezt a határidőt, hogyha egy harmadik valutát is ki kellene fizetni az öt napon belül, szerintem ez a határidő nem tartható, ha egy harmadik valuta nem is belekerül a képbe. További pont, amiről szólni kell még, a nemzeti biztosítási rendszerek európai hálózatták képítése, a parlament korábban is követelte ezt a kérdést, az meddig megyünk el, hogy lesz egy európai alap, vagy pedig, ahogy Sánchez Presedo kolléga úr említette, vagy pedig nemzeti szabályozási rendszereket tartunk meg, amelyek egymás között valami fajta koordinációt megvalósítanak. Azt hiszem, hogy erről majd még kell vitáznunk, de különben köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, és köszönöm a széles körű támogatást. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Május 9-én szavazunk, és a júliusi plenárison folytatjuk. Rátérünk a következő jelentésre, biztosítási garanciarendszerek. Van egy jelentéstervezet és hetes módosító, és Skinner úr, önné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is rövid és tömör leszek. Köszönöm mindenkinek. Így szokt ezt szokás mondani. Persze, hogy köszönöm a módosítókat, köszönöm az árnyékeladóknak. Karaszó sajnos nincs köztünk. Tudom, hogy Jean-Paul fog majd a nevében szólni, és mások is a teremben. A jó hír az, miután beszéltem az árnyékelőadókkal és képviselőkkel, azt hiszem, hogy hamar kompromisszumra tudunk jutni a néhány kritikus témában. Ha nem hangzott volna még el, amelyet az emberek, a kollégák módosítóban megfogalmaztak, nagyon jó tanácsokat fogalmaztak meg. Tehát én úgy gondolom, hogy azt hiszem, hogy van mozgástér, szerintem nagyon jó saját kezdeményezésű jelentést tudunk kidolgozni, amely alapja lesz a további vitának, amit a bizottsággal fogunk folytatni a fehér könyvről. Ez egy saját kezdeményezésű mm, jelentés, nyilvánvaló, Reméljük, hogy a bizottság meghallgat minket. A nagy témákról szólnék, és vannak nagy témák, ezeket meg kellene talán először is határozni. Ex ante contra, ex post, erről már hallottunk az előző vitában, egy természetes személy fogalma. Ebben az értelemben ezt is érintettük már részben. A hatály életre nem életre vonatkozik-e, Ugye két része van a dolognak, néhány módosítóban szerepelnek ezek, és mit tegyünk, amikor bankpánik alakul ki. Ha megengedik, a biztosított társaság nem e, megy csődbe, hanem fizetésképtelenné válik. De ebben az értelemben az adóság, illetve az eszközök, a készletek, e, az ingatlanok megmaradnak. Érdekes, amikor a biztosított társaság kvázi e, fizetésképtelen, akkor csökkennek az administratív terhek, és a portfólió teljességének növekedése azt jelenti, hogy megéri fizetni. A legtöbb biztosi, a biztosítás nem megy csődbe, általában kifizetik az embereket, ez ennek az iparágnak egyik jellemzője. Hát eddig sikeres volt a biztosító társaság, a banki válság súlyos csapásai elkerülték a biztosítási szektort, de hát azért még nincs vége mindennek, de különbségek vannak a banki és a biztosítási szektor között, a kezelés nem lehet egyforma, kerüljük el ezt a, az univerzális megközelítést. A Home Host alapelv kulcsfontosságú, mint már említettük a Szolvenci 2-ben, szerintem ez egy nagy biztosítási garancia rendszer a maga módján. Ezzel igazából a megközelítésünket Hát arra irányítottuk, hogy egy kis tőke plusz egy kis plusz is marad, és ugye a kollégiumoknak meg kell csinálni a munkájukat, legyen ez határokon átnyúló vagy nem. Én remélem, hogy a Homehost alapelv, amely persze az lesz, ugye a Home, tehát a saját tagállami felügyelő, amely rendelkezik a házon belüli tehát ez a házon belül, pontosabban a hőmövezetelemben rendelkezik házon belül felügyelőkkel, és felügyelni tudja a csoport összes kötelezettségét, felelősségét és fedezeteit. Ez ugye a fogyasztóvédelemről is szól. Mindenképpen azt kell garantálni, hogy a fogyasztók megkapják azt, ami a papíron szerepel, amelyet alá kell írni jogszerződés formájában. Ez egy kötelező érvényű dokumentum, mindenki, akinek van biztosítása, kap egy ilyen szöveget. Ebben is különbözik más pénzügyi szolgáltatásoktól a biztosítás. Van egy szerződés, a szerződés végrehajtható, jogi úton is érvényesíthető, tehát például ugye az Equitable Life az Egyesült Királyságban az Európai Parlament nagyon sok érintett számára talált megoldást. Nagyon sokan eljöttek ettől a társaságtól, a parlament elé tárták petíciójukat. Jogi folyamatok vannak. A jogi folyamat azzal zárult, hogy az ombudsman az érintett biztosítottak valóban félre tájékoztatás áldozataivá váltak, és egy felügyeleti mechanizmusnak kellett be csatlakoznia. Egy teljes átfogó csomagot kellett megoldani, be megnéztek, és nagy, azt megértem, hogy az iparákat nagyon agasztja ez, de hát a fogyasztóinkat is. Egyensúlyt kell teremteni, és korrigálni kell. Nem gondolom, hogy mint más területeken ugyan azokra a dolgokra ugrunk rá, vagy ugyanúgy reagálunk. Végül is a fogyasztókról szól az egész. Aztán mm, sokan módosítókat terjesztetek elő a live és non live az élet és nem élet kérdésben. Tisztelettel adózom nekik, de szeretném őket arról tájékoztatni, hogy a fogyasztók, akik a non-life-ban, tehát nem csak az életbiztosításban vannak részt, hogy van egy autóbalesetük, de lehet, hogy a házukat is biztosíthatják, vagy van repülőjegyük. És ennek eredményeként azt gondolom, hogy egyetértünk mindannyian, hogy fogyasztóként, hát csak a rendelkezés hatájára kellene őket bevonni. Magas kockázat? Igen, látom ezt az álláspontot, és elfogadom másokkal együtt, akik eh, előterjesztettek ilyen módosítókat. Szerintem a kockázat arányosságát figyelembe kell venni, de azért eh, az egész hatályt eh, ne vegyük ki. És hát ennyit szerettem volna mondani, hiszen köszönöm szépen. Most az árnyék előadók jönnek, vagy akinek van helyettese, az kérem jelezze. Először is a néppárt nevében Gozesz úr. Madame la Présidente, euh, Odmar Kassou. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést szeretném. Az árnyék előadót mentem ki, és rám bízta ezt a feladatot, hogy ismertessem álláspontját. És nyilván gratulál, köszönetet mond ő is a jelentéstevőnek a munkájáért, a jelentéstevő azt gondolja, hogy nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a különböző biztosítási modellek között. És nagyon fontos egy olyan rendelkezés elfogadni, amely reflektálja, tükrözi a kárvallottak számára a különbségtételt a rendszerek között. Nagyon fontos a differenciálás. A különböző részletek definíciója, amelyek, tehát igazából a Solvency 2-ben ott már Kárász azonban azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy kizárjuk a bizottságon belül a közvetítőket. Az Európai Bizottság fehér könyve nem csak a biztosítatásságok fizetésképtelenségéről beszél, hanem a hatály szerepéről is. A kifizetési határidők harmonizálása nagyon fontos a technikai kérdések figyelembevétele, amelyek jellemzők a biztosításra, ami a károk felmérését illeti nagyon nehéz, kiváltképpen, amikor bankról van szó. És lehet, hogy szükség van arra, hogy e, jogi vagy szakértői segítséget bevonjunk, ami a határodat illeti, a kártérítés határideje nagyon szigorú kell legyen és rövid. Ott már Karel számára vitatandó még az a kérdés, hogy ki a természetes személy, akinek közvetlen kapcsolata van a fizetésképtelen biztosító társaságokkal, az igazgatókkal, az adminisztrátokkal. Van még egy vita, és a jelentéstevő úr is említi, hogy különbség van az életbiztosítás és nem életbiztosítás között. Mindenek előtt a különböző biztosítási élet és nem élet biztosítási modellek közötti különbség tehát nagyon fontos, a különböző kockázatokat is figyelembe kell venni. Hozzátenném személyesen, én személyesen azt, hogy a biztosítási garancia alap az utolsó percben, az utolsó megoldás kell legyen. Ami a hatály illeti, a nem életbiztosítási hatályt, nem életbiztosítási modellek esetében, ami határokon átnyúló biztosítósoknál van, itt a gépjárművek kerülnek elsősorban középpontba. A két utolsó megjegyzés személyes volt, nem ott már kereszi. Köszönöm. Thank you. I have Mr. Schmidt on behalf. Köszönöm szépen. Schmidt úr az ALDE részéről következik. Következ... Követ... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy tisztelettel adózom Peter Skinner előtt, illetve munkája előtt, hiszen nagy szaktudásról tett tanúbizonyságot, de azt hiszem, hogy mégis tarthatunk egy kis gyümölcsöző eszmecserét. Az egész fogyasztóvédelemről szól természetesen, de ahogyan itt elhangzott, Péter, Péter is, illetve Gózez úr is elmondta, hogy különböző rendszerek vannak Európában, és nem csak az európai országok foglalkoznak ilyen biztosítási rendszerekkel, az európai biztosítás rendszerek azonban nagyon eltérőek, különböznek egymástól, és ezt figyelembe kell venni. Elhangzott, hogy az ipart, ezt az ágazatot nagyon is foglalkoztatja a, foglalkoztatja a jelenlegi szabályozás. Ez így van, engem is megkerestek, és megvannak a, az aggájaik arra vonatkozóan, hogy esetleg túlságosan messze menő ez a szabályozás. Természetesen támogatom a harmonizált szabályrendszert Európában, ezt hangsúlyozni kívánom, azonban véleményem szerint oda kell figyelni ezekre a kérdésekre, hiszen mi is hangzott el. A szolvencia 2 keretében már foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, ez a szabályzási rendszer megszületett, meg kell valósítani, és ez is a fogyasztó védelmére irányul. Aztán a, te is megemlítetted a bankpánikot. Nos, ez nem ugyanaz a biztosítás esetében, mint a bankok esetében. Tudjuk, hogy mi a különbség. Véleményem szerint oda kell figyelni ezekre az aggályokra, és olyan rendszert kell létrehozni, amely előnyt nyújthat a fogyasztók számára, és az adott ágazat számára is. Nagyon sokszor elmondtam már itt a szakbizottságban, vannak, akik ezt kritizálják, de hát ez így van. Elmondtam tehát, hogy nem szabad a különböző rendszerekre vonatkozó harmonizált szabályozást hozni úgy, hogy az hátrányosan érintse a piacot. Észben kell tartani a költségeket is, hiszen végül is a fogyasztó állja a számlát, ebéd nem létezik, még a politikusok számára sem. Ezért óvatosnak kell lennünk, és megemlítetted, Péter, azt is, hogy van egy-két módosító javaslatom, amely a hatáskörre vonatkozik. Életbiztosítás, ugyanezen, mint a, a lakásbiztosítás. Nem, igazából nem erre gondoltam, nem ez volt a célom, hogyha egy cég, egy biztosítási cég csődöt mond, és ugye erre nagyon ritkán találunk példát, akkor meg lehet változtatni a biztosítást, tehát át lehet azt tenni egy másik céghez egyik napról a másikra, de hogyan könyvszés úr elmondta, hogy az embernek leég a háza, ugyanakkor, amikor ez a cég csődbe megy, akkor természetesen már súlyosabb a probléma. De hát nem tudom, hogy kell-e ilyen problémát beleépíteni a rendszerbe. Azt hiszem, hogy az a gépjármű biztosítás tekintetében ugyanez a helyzet. Erre vonatkozóan jó észérvekkel kell szolgálni. És talán jobbakkal, mint amelyeket én említettem. Ami pedig a finanszírozási kérdést illeti, már nagyon sokat beszéltünk erről, a beruházási, befektetői kompenzációs rendszerben ugyanez volt a kérdés. Nyitottan állok az eszmecsere előtt, és meg kell vizsgálni, hogy ex ante vagy ex post rendszert hozzunk el létre. Annyi bizonyos, hogy finanszírozásra van szükség méghozzá szolid robosztus rendszerre. Olyan rendszert nem szabad létrehozni, amely mindig minden ország számára a legrosszabb forgatókönyvet nyújtja, hiszen ez igen költséges lenne. Első lépés ez a jelenlegi, és természetesen létfontosságú meghallgatni a szakbizottság véleményét, illetve a bizottság válaszát ezekre a kérdésekre. Úgy érzem, hogy nagyon sok kérdés merül föl egész Európa szerte ezen javaslatok kapcsán. Azt hiszem, hogy nagyjából ennyi volt a mondandóm. Lesznek módosító javaslataink, és udvarias választ kaptam eddig is a kétoldalú megbeszélések során gondolom, hogy ugyanígy folytatjuk majd a közös munkát, és a többi árnyékjelentéstevővel is nyitott együttműködésben dolgozunk. Gondolom, hogy meg fog születni majd a konszenzus a jelentés témáiban. Úgyhogy köszönöm, elnök. A zöldek nevében Gigold úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Egy-két kérdés van, amelyre szeretnék rátérni, hogyha egy biztosítási cég csődbe megy, számomra nem logikus az, hogy ha kompenzációs rendszert hozunk létre, akkor ennek a veszteségnek egy részét a fogyasztó vállalja át. Természetesen az erkölcsi kockázat érvét értem, de abban a pillanatban, amikor szerződést köt az ember egy biztosítóval, akkor nincs esélye arra, hogy felmérje 20 éven belül az biztosító csődbe megye, avagy sem. Tehát nagyon is igazságtalan lenne az, hogy a fogyasztó a közvetlen teher egy részét magára vegye. Természetesen a végén úgyis a fogyasztó fizet, de egy igazságos felelősségmegosztási rendszerre van szükség, és nem szabad további költségekkel terhelni a fogyasztót, azért, mert a biztosító cég csődbe megy. Ez egyszerűen nem lenne igazságos költségmegosztás. Skeptikus vagyok a, az ilyen irányú módosító javaslatok kapcsán. Második megjegyzés. Az előzetes utólagos finanszírozási mechanizmus kérdése. Köszönöm szépen, hogy mindenki nyitottan áll a vitához. Kétoldalú megbeszéléseket is folytatunk Péterrel, és megvan annak az oka, hogy miért az ex ante, tehát az előzetes elemet választottuk a betétbiztosítási garanciarendszerek esetében, illetve a befektetői kompenzációs rendszerek esetében, és végül ugyanezek az érvek érvényesek itt is. Természetesen a biztosítási területen szabályozásra van szükség, a szolvencia 2 pontosan ezt szolgálja, az ilyen jellegű problémát próbálja elkerülni de hogyha az ellenőrző hatóságokhoz fordulunk, akkor azt fogjuk hallani, hogy nem tudják értékelni a kockázati modelleket az egyes biztosítók esetében, és bizony aggaszt, hogyha megnézem a biztosító társaságban dolgozók készségét, és ezt összevetem az ellenőrző hatóságok tehetségével. És ez is hozzátartozik a történethez, Bizonyára ti is ugyanazokkal az emberekkel vettétek fel a kapcsolatot. Nos, hogyha megnézem ezt a képet, akkor azt fogom, azt kell mondanom, hogy a szabályozás és az ellenőrzés soha nem lesz kellő mértékű ahhoz, hogy ezeket az eseteket elkerüljük. Ha pedig számolnunk kell ilyen esetekkel, akkor föl kell tenni a kérdést, mi az igazságosabb, az előzetes vagy az utólagos finanszírozás. Véleményem szerint teljesen egyértelmű, hogy ha ex ante megközelítést alkalmazunk, akkor még az a biztosító, amely később hozzájárul a problémához, az is hozzájárult a megoldáshoz. És ez egy fontos érv. Hogyha pedig megnézzük a külső tényezőket, hogy mi, mi az, ami miatt csődbe jut egy biztosító, és ugye ez eléggé váratlan helyzeteket mutathat, például nézzünk csak a közelmúltra. Nem, nem tudjuk előre, hogy a kötvények például milyen problémákat hoznának, milyen problémákat okoznának az egyes országokban. Hogyha egy egyes biztosító, egyes biztosító cégek problémával kell, hogy megküzdjenek, akkor a e, ex prociklikussághoz vezetne. Tehát, hogyha pedig szimmetrikus válsággal, szimmetrikus sokkokkal kell számolni, akkor megint meg kell nézni, hogy milyen érvek vannak az ex ante finanszírozás mellett. Nagyon határozott érvek voltak ezek a bankrendszer esetében. Igazából nem látom azt, hogy miért lenne ez más a biztosítók tekintetében. És végül egy utolsó megjegyzés. A származási ország, illetve fogadó országgal kapcsolatos felügyelet kérdése. Nos, egyértelműen kell látni egy közös piac tekintetében, hogyha nagyobb mértékű transnacionális szerződéseket szeretnénk látni a jövőben, és ugye ezt akarjuk, hogy szélesebb legyen a választási lehetőség a fogyasztók számára, nos, akkor egységes szabványokat kell alkalmaznunk egész Európában. Hogyha a szubszidítás miatt, ugye Péter ezt említetted a jelentésedben, azt mondod, hogy inkább alacsony szintű legyen, alacsony szintűek legyenek a közös szabványok, illetve a szabályozás, Nos, akkor nem alkalmazhatjuk a fogadó ország elvét. Tehát vagy magas a szabályozás, és akkor működik a fogadó ország elve, vagy pedig alacsonyak a közös normák, és akkor közös a szabályozás, és származási ország szerinti felügyeleti rendszert hozhatunk létre a szabályozásban. Tehát a két dolog egymással nem összeférhető. Támogatom az erős közös szabványok kialakítását. Természetesen ezek a normák lehetnek magasabbak nemzeti szinten, de közös piacon közös szabványrendszerre, szabályzási rendszerre van szükség. És akkor beszélhetünk a fogadó ország elvéről, de a fogadó ország elvét össze vetni, illetve együtt működtetni az alacsony normarendszerrel, nos ez problémát jelent számomra. És végül egy utolsó megjegyzés, ez inkább retorikai kérdés. Az igaz, hogy a biztosító rendszer nem ugyanaz, mint a bankrendszer. A válságban azonban hasonló hibákat követtek el. A végfelhasználók, illetve a fogyasztók, a biztosítók ügyfelei sokkal alacsonyabb nyugdíjjal kell, hogy számoljanak azért, mert olyan termékekbe fektették be a pénzüket, amely nem hozott megfelelő hozamot. Ezért bizonyos kockázati profilokat rosszul dolgoztak ki, rosszul ítéltek meg, és erről sokat beszéltünk már az euróválság kapcsán. Jó pár biztosító hasznot húzott a mentő ö, műveletekből, amelyeket a bankoknak biztosítottunk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a biztosítási rendszert nem érintette a válság, és nem érintette a pénzügyi ágazatban elkövetett hibá, hibák, nem érintették. Tehát mindenképpen valamilyen igazságos rendszert kell létrehozni a biztosító rendszerek számára, de nem szabad úgy tenni, mintha semmilyen hibát nem követtek volna el a válság során. Luling asszony. Oui, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék visszatérni nagyon röviden az által benyújtott módosító javaslatokra. Ugye Karasz úr az árnyék jelentéstevőnk, Gozes úr szólt az ő nevében, és már megemlítette ezeket a javaslatokat, ezért nem szeretnék erre részletekben kitérni. Azt hiszem azonban, hogy a felhasználási területet a természeti, illetve fizikai személyekre ki kell terjeszteni, hiszen nagyon sok komplikációt jelenthet ez az erkölcsi veszély. Ezért egy kompenzációs rendszert, plafonértéket kell létrehozni. Tudom, hogy ezt a véleményt nem osztja mindenki, de azt hiszem, hogy fontolóra kellene venni az életbiztosítást, mint egy, egy, egy pénzügyi finanszírozási rendszert. Nagyon sok tagállamban így működnek az életbiztosítási rendszerek, és például egy 10 ezer eurós plafonérték ebben a tekintetben nem lenne megfelelő. Az, hogyha nincsen ilyen határérték, akkor ö, szisztemikus kockázatokkal kell számolnunk a biztosítási rendszerben. Pontosan ezért azt kérem a jelentéstevőtől, hogy vegye figyelembe az általam elmondottakat. Köszönöm. Merci. Klinz. úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, csak egészen röviden. Az egész jelentés egy nagyon fontos hézagot tölt ki. Oles Schmidt beszélt arról, hogy ma 20 ilyen rendszer működik. Az én számításomból csak 12 derült ki, és az EFTA térségben gondolkoztam. Azt hiszem, hogy ha valamit csinálunk, akkor ez célszerű harmonizációt célul kitűzni. Nem értek egyet azzal, amit Peter mondott, azt, hogy az előzetes finanszírozás egy plusz lehetőség. Nem, az exantét részesítik előbb, aztán meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből. Én sem vagyok annyira pozitív, mint a liberális kollégám Ole Schmidt a biztosítási szektor válság utáni helyzetével kapcsolatban. Itt Brüsszelben betöltek hozzám, és miután szerencsére nem volt ékszer és készpénz a lakásban, hát semmit nem tudtak elvinni, de teljesen szétverték a bejárati ajtót, meg elvitték a bort. De ki kellett cserélnem a bejárati ajtót, és hát ez még elviselhető összeg, de a biztosító még ennek a felét sem akarta nekem kifizetni, regulation forfeter akartak, amit én természetesen elutasítottam. Igen, hát ez a, a biztosítóknál, hát nagyon ügyesek, amikor kártalanításra kerülhetne sor, ezért nem szabad itt túlzottan védenünk a biztosítókat követeljük azt, amit fogyasztóvédelmi szempontok miatt követelnünk kell. Hogy a biztosító nem egy olyan könnyen csődbe, hát Peternek igaza van, a Mannheimi lében életbiztosító négy-öt évvel ezelőtt hát túlzottan egy rossz piacba fektetett, és nagy gondjai voltak, azért nem tűnt el teljesen. Az Equitable Life kapcsán viszont Németországban és Írországban az emberek még mai napig nem kapták vissza az elveszett pénzüket. Tehát a következtetésünk az kell, hogy legyen, meg kell próbálnunk eh, minél inkább harmonizás kultúrákat létrehozni egész Európában. Ne hagyjunk túl sok lehetőséget, hogy minden ország majd azt csinál, amit akar, mert akkor nem lesz level playing field, nem lesznek egyelő versenyfeltételek. Az életbiztosító, illetve a nem életbiztosító közötti különbségtételről már sokat beszéltünk, ezt azt hiszem, hogy nem kell magyarázatot fűznöm ehhez. Viszont a származási, illetve fogadó ország szerinti felügyelet kapcsán egyetértek azzal, ami elhangzott, csak az Equitable működött a múltban, ugye az Egyesült Királyságbeli, illetve a németországi felügyelet nem működött együtt, tehát nem szabad abból kiindulnunk, hogy ezt a problémát automatikusan megoldjuk. Itt azért óvatosság rugalmasságra van szükség. Köszönöm. Akkor visszadom a szót a jelentéstevőnek, fűzöm még rövid észrevételeket az elhangzottakhoz. Köszönöm mindenkinek a nagyon hasznos hozzászólásokat. Úgy látom, hogy itt egy a vita alapján is a megegyezés azért körvonalazódik, és lehetséges. Itt így eh, egymás mellett ülnek a kollégák. Ez saját kezdeményezésű jelentés ugyan, de hát nagyon fontos lesz meghatároznunk, hogy hogyan fogalmazzuk meg az érveinket majd a bizottsággal szemben. Ugye a bizottság a mi észrevételeink nélkül ne akarja ilyen fontos dolgot eldönteni Európában, de nagyon komoly viták elé nézek nagy örömmel. Jean-Paulnak mondanám, hogy évek óta kapcsolatban vagyunk, sokat telefonálunk egymással. Nagyon fontos itt a határon átnyúló dimenzió, hogy erről mondjunk valamit. Gépjármű biztosítás, egészségbiztosítás, életbiztosítás kérdése, persze itt bárhova is megyünk az Európai Unióban, ugye szabad mozgása, mindenki szabadon költözik, jön, megy Európában. Nagyon fontos tehát az életbiztosítás kérdése, az életminősége szempontjából. Itt szerződéseket kötnek az emberek, és ugyanúgy, mint a bank kiszerződések esetében, ezeknek a szerződéses feltételeknek eleget kell tenni. Hát köszönöm, jean amit elmondtál. Oli, a life és a non-life közti különbség tétel konkrét érveket kértél tőlem, hogy miért nem került be a, nem életbiztosítása hatája alá. Nos, azt hiszem, hogy hiba lenne, ha talán nem is ostobaság, hogyha kivennék a hatály alól a nem életbiztosításokat van különböző szabályozás, és különbözőek a modellek, a kockázati modellek az élet, illetve a nem életbiztosításokkal kapcsolatban, más a számítás. De próbáljuk ezeket intelligensen felhasználni, de ne zárjuk ki a nem életbiztosításokat teljesen a hatály alól. Azt hiszem, hogy itt az arányosságnak meg kell felelni. De nem szívesen zárnék ki a hatály jelenleg semmilyen elemet, tehát így a nem életbiztosításokat sem, de azt hiszem, hogy erről még kell majd a jövőben is beszélnünk. A piac akadályozását. Senki nem akarja megakadályozni vagy gátolni, hogy az emberek biztosításokat vásároljanak, sőt, minél több a biztosítást vásárolnak, annál kevesebb költséget hárítunk át általában a társadalomra. Hogyha a szomszédunk háza ég le, persze az is katasztrófa, és itt vannak rendszerkockázatok, de hát nem mindegy, hogy a, van-e akkor a szomszédnak biztosítása. A fogyasztók védelme a legfontosabb számunkra. Azt hiszem, hogy itt kell az arányosságot, az egyensúlyt megtalálni, és a biztosító társaságok azért a feladatukat ellátják alapvetően. Fogadó és származási ország, Sven. Itt az Equitable Life csődje kapcsán ugye elhangzott, hogy nem működött az együttműködés a két ország között. Az Egyesült Királyság azonban itt egyszerre volt származási és fogadó ország az Equitable Life esetében, itt Németországban tulajdonképpen nem szabályozott módon vásárolhattak vagy adhattak el kötvényeket, és a szolvencia 2 most foglalkozik ezzel a problémával. Nagyon fontos, hogy ezt megnézzük és erről beszéljünk, mert én azt javasolnám, hogyha ugye akkor is már működött volna a szolvencia 2, akkor a felügyeleti rendszerek is sokkal jobban működtek volna. De akkor még eh, a korábbi rendszer nem volt elég jó. Az Equitable Life eh, és az egyéb problémák kapcsán láttunk neki, hogy kicsit eh, átalakítsuk a fogadó származási ország rendszert. Most már az alkalmazandó joggal kapcsolatos hibákból tanultunk. Nem kell mindent újra kitalálni, hanem le kell vonni a tanulságokat. Úgyhogy beszéljünk majd még erről. Szívesen megnyitnám folytatnám a vitát erről a kérdésről is az árnyékjelentéstevőkkel, és talán nem kell itt teljesen új dolgot kitalálnunk, hanem a különböző tanulságokat összegezhetjük. Valaki azt mondta, hogy túl alacsonyak a szabadási normák. Lehet, hogy félreértettem, amit mondtál, de itt minimális standardekről beszélek én az anyagban. Ez azt jelenti, hogy ezt, ezeket a standardeket lehet erősíteni, növelni. Meg kell fontolnunk azt is, hogy megengedjük-e azt, hogy bizonyos tagállamokban magasabb szintű védelmi rendszereket alakítsanak ki. Németországban vannak például olyan biztosítók, amik így járnak, és azt hiszem, hogy nagyon messze menő következményekkel járhat ez. Hát mondjuk egy példát. Mondjuk az egyik banknak a piaca készpénzben működik, de a biztosítási üzletágában nem készpénzzel működnek, ezt is, ezen is el kell gondolkoznunk, hogy ennek milyen következményei lesznek, közvetlen következményei a védelmi, illetve a garancia rendszerekre. Mi történhet, és mit tehetünk, ezen kell elgondolkoznunk. plafonok kérdése. Ebben a bizottságban Nasztrid a eh, legtekintélyesebb személyiség, mindenképpen méltó választ kell, hogy kapjon. Ne, ne nézen így rám, de foglalkozom mindenképpen a felvetéssel. Azt hiszem, hogy első pillantásra, hogyha úgy láttam a kérdést, hogyha mindenki holisztikus megközelítést tud alkalmazni, ugyanúgy, mint más jelentésekkel kapcsolatban, akkor a bizottsági anyagban megtestesült kihívásra jó választ tudunk adni. Lát, meg kell néznünk majd a kompromisszumot az előzetes, illetve utólagos finanszírozásra kapcsolatban. Én az Exantem mellett vagyok egy olyan országban érek, ahol az adófizetők pénzét mindig is nagyon meg akarjuk védeni, tehát itt azt kell mondanunk, hogy az ex ante az egyetlen megoldás. De azért érvelnünk kell a mellett, hogy legyen valamilyen kártalanítása a társaságoknak is, hogy legyen valamilyen rendszer erre vonatkozóan is, hogy, de nem lehet mindig az összes költséget a fogyasztóra hárítani. Szerintem lesz kompromisszum. Felbosszantottam street Lulingot? Köszönöm szépen. Azt hiszem, egy nagyon jó alapos vitát folytattunk le erről. Május 24-én szavazunk erről a jelentésről, és valószínűleg majd a júniusi második plenárisra kerül ez a jelentés. Mire tovább megyünk, kérdem, hogy a bizottság kíván-e hozzászólni a biztosítási garantiarendszerekről. Tudom, hogy Simon úrral, a raportőrrel volt egyeztetés. Nem akarom megtagadni a lehetőséget a bizottságtól, hogy röviden szóljon, de tényleg röviden, mert nagyon szorít az idő különösen, hogyha pozitívan akarja értékelni a bizottság és a raportőr munkáját. Bizottság. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, ha megengedi, mindkét kérdésről szólnék, a biztosításról és a DGS-ről. Ami a biztosítást illeti, Skinner úr, nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseit, nagyra értékelem azt, amit mondott arról, hogy az emberek szabad mozgását garantálja a biztosítás. Ez nagyon is jól illeszkedik a mi filozófiánkba. A férkönyv szellemisége pont erről szólt. Minden érintett reakciót figyelembe kell és önök nyilván a legfontosabb érintették költ képviselik. Biztosítom önt arról, hogy nagyon nagy figyelemmel fogjuk nyomon követni az ön munkáját. Az arányosság nagyon fontos, kulcs szó megnézzük majd az élet nem életbiztosítást, és megnézzük majd, milyen különbségek vannak bankok és nem bankok között. Néhány ponttal kapcsolatban világosan kell fogalmazni, hogy jól akar dolgozni az ex ante. Azért eh, ne ringassuk magunkat illúziókban, a rugalmasságot lehet az ex ante oldalon eh, biztosítani, ez a modalitásról szól. De az ex ante elvet megkérdezni, Szerintem többen azt gondolnák, hogy mert világos az, hogy nem akarjuk a rendszert destabilizálni. Ellenkezőleg meg akarjuk erősíteni. Üdvözlöm, amit ön mondott, és azt hiszem, hogy az arányosság elve mentén fogunk elműködni a DGS. Igen, elnökasszony, dicsérem a jelentést. Simon úrnak is elmondtam, hat rövid megjegyzésem van többen kapcsolatot hoztak létre a DGS, a Bázel és a válságkezelés között. Persze van kapcsolat, világosá kell tenni. Több tőkét kell lényeg. Az, hogy több tőke van a bankban, az a biztonságosabb lesz a bank. Um, Ferreira asszony és Gászia Margályi úrral egy jó válságkezelési programot dolgozunk ki, hogy elkerüljük a válság tovább, tovább gyűrűzését a gazdaságban az 1,5%-os lefedettség, hát ne legyen kettős számvétel. Az 1,5% nem biztos, hogy elég, csak azért, mert biztonságban vannak a bankok, vannak, és szerint több kell. Többször hallottam egy tényt, sajnálom, mert szerintem hibás. Nagyon, söben, nagyon sokan azt mondták, hogy csak a paybox funkciót említette a bizottság. Tartok attól, hogy ez egy hibás megközelítés. A bizottsági javaslatban sokkal többről volt szó, mint a Paybox funkcióról, az szerepel, hogy a tagállamok túl me- mehetnek a Paybox funkción. Sokan félreértették, éppen ezért egy tisztázó dokumentumot is közzétettünk egy hónappal ezelőtt nagyjából, ahol világossá tettük azt, hogy a tagállamoknak túl kell és lehet lépniük ezen a Paybox funkción. Azt hiszem, hogy ebben a Simon jelentéssel összhangban vagyunk, ami az ex ante illeti, már szóltam erről a biztosítók részén, szerintem nem teszünk semmi prociklikusat, figyelembe kell venni, hogy rendszeres jelentések vannak, amelyek csökkentik a prociklikusságot. Ez nagyon fontos, ami a kifizetés ideje. Támogatjuk az én a, a, Zimon úr azt mondja, hogy öt nap vagy húsz nap, nem fogják elhinni, hogy ez hány bank járt hozzám, vagy jött el hozzám az irodába, és azt mondták, hogy az öt nap az nem gond, és nem a legnagyobb bankok képviselői mondták ezt. Jó, ami a kockázati alapot illeti, nagyon jó kiterjeszteni, aki akarják terjeszteni, két és fél szeres különbségtétet, annak tovább akarnak menni messzebbre, lehet, de ne felejtjük, hogy en, ez nem egy napi szintű felügyeleti eszköz. Ez egy funkció, amely egy évben ö, egyszer alkalmazandó. Nem célja az, hogy ha túl kockázatos a magatartás, akkor a következőben a bank már úgyis eltűnt. Nos, a valuta nem, a visszafizetés a valuta neme, meg kell nézni, hogy mi a két alternatíva. Elnök asszony ön azt mondta, hogy fogyasztó. A fogyasztó beteszi egy valutában a pénzét, más valutát kap, hát akkor a fogyasztója a kockázat. Zimon úr az időt említette, mennyi időbe telik átváltani a valutákat. Vannak olyan valuták, ahol öt nap, vagy öt percbe telik az átváltás, van, ahol meg több nappal. Azt hiszem, a két dolgot össze kell vetni milyen üzenetet adunk. Kik is akarunk védeni, hát a fogyasztókat. Nos, az utolsó pont. Örömmel látom azt, hogy támogatják, támogatnak egy új rendszert. Azt hiszem, hogy van néhány alap elve kapcsolatos nyilatkozat, jó irányban mozdul el. Bizottságként üdvözöljük ezeket. Sajnálom, hogy a kölcsönös kölcsönzési javaslat, amely az első lépés volt ebben az irányban, ezt nem őrizték meg itt sem. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy biztos vagyok abban, hogy figyelembe veszik. Az a két utolsó jelentésre térnék rá. Kedves kollégák, ha megengedik, nem tudunk több időt adni a jelentéstevőknek, az árnyok előadók itt voltak, kicsit kevesebb idő van. Szerintem, amikor a módosítókat megnézzük, nagyobb vita lesz. Először megadom a szót Hökmág úrnak a globális gazdaságirányításról. irányításról. Öné a szó. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um, thanks for that. I... Na jó. Én már bemutattam a jelentést, tervezetemet és különböző álláspontokról értesültem már. Nos, miután megváltozott az USA hitel állományáról kialakított elképzelés, ami az USA-ban történik, annak hatással lesz persze a globális gazdasági helyzetre hogy az USA hogy foglalkozik az adósság állományával és politikájával, ez nagyon fontos számunkra. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a, mennyire fontos a kínai politika a számunkra, amikor arról beszélünk, hogy szükség van a globális gazdasági kormányzásra, akkor reális célokat kell kitűzni, amelyeket meg tudunk valósítani. Az egyik oka annak, hogy vitát folytatunk erről, Szükség van olyas valamire, ami új, megnézzük a struktúrákat, amelyeket a második világháború óta vezettünk be. Az elmúlt három évben azt láttuk, hogy szükség van arra, hogy megreformáljuk a globális pénzügyi struktúrákat. Ugyanakkor azt hiszem, hogy néha reménykednek sokan abban, hogy egy új globális irányítás majd minden problémát megold, de hát nem erről van szó. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk rá, hogy néhány probléma, amivel szembenézünk, nagy globális változások következményei, amiket alapvetően egyébként üdvözlünk. Az elmúlt 25 évben a globális gazdaság nagyon gyorsan fejlődött. Egy milliárd ember viszonylagos jólétben élt, most pedig 4 milliárd ember él viszonylagos jólétben 25 évvel ezelőttihez képest. Az egyenlőtlenségekről kell beszélnünk. Ezek a változások következményei. És a rég gazdasági struktúrák nem eléggé hamar alkalmazkodtak az új gazdasági valósághoz. Ezért kiemelem a jelentésben a nagyon sok problémával, amivel szembenézünk, függ a strukturális hiányosságoktól, problémáktól, amelyek a korábbi régi gazdaságban lettek kidolgozva ezek dominálták a globális gazdaságot, a régi struktúrák. Mit is látunk? Beszélni kell az adóságról, a deficitről, a globális perspektívában, de a valuta, a monetáris politikákról is beszélni kell. A valutákról és folyik vita. Néhány gazdaság, kiváltképpen az USA, nagyon is engedéken, laza monetáris politikával bír, és ennek van hatása a feltörekvő gazdaságokra. Különböző intézkedéseket és ellenőrzési mechanizmusokat, mechanizmusokat kell bevezetni. Ebből a szemszögből a G20-ak, tulajdonképpen a válság elején a G20-ak fontos szerepet játszottak, mert a globális közösséget képessé tette arra, hogy néhány fontos problémára összpontosítsanak gyors fellépés követelve. És volt egy megállapodás ami arról szólt, hogy nem szabad, hogy az egyéni gazdasági érdekek kerüljenek előtérbe a protekcionizmus nevében. Nagyon hatékonynak tűnt ez a megközelítés, több döntést hoztak, amelyek jelentősek voltak, de a baj az, hogy az intézkedések, a döntések nagy részét nem valósították meg, vagy egy jó részét. Nincsen stabilitás a globális struktúrákat illetően. Éppen ezért jelentésem kiemeli, hogy mennyire fontos a g 20 fóruma. De a nagy mértékben szeretném azt mondani, hogy a bevált intézmények, a WTO és az IMF ezekkel képezzék egy globális irányítási rendszer alapját. A G20-ak sokkal jobban be kell kapcsolódjanak a stabilitási mechanizmusokba és az IMF gazdasági és adminisztratív struktúráiba. Azt hiszem, hogy amikor előre lépünk és leírjuk, hogy hogyan kellene kialakítani a globális irányítást, akkor foglalkozunk el a felügyelettel, a monitoringgal, a valuta vagy monetáris politikák ellenőrzésével, szükség van az adósságállományok hatásáról más gazdaságokra, hogy hogyan lehet közös szabályokat kitolkozni a pénzügyi stabilitásra. Az IMF ebből a szempontból kulcsa, kulcsfontosságúbb szerepet kell játszani. A G20-ak nagyon fontosak, nagyon is az USA elnöksége, az USA elnök meghívásán és alapul nagyon is önkényesen verbuválódik össze. Összegé, összességében azt gondolom, hogy egyre inkább arról kellene szólni, hogy az IMF hogy lehetne a globális irányítási szabályok végrehajtásában központi szerep. Én itt abba is nem is várom a megjegyzéseket. Köszönöm. I think um, here... Azt hiszem, hogy itt. Köszönöm szépen Hagmárk úrnak nagyon jó az alapdokumentum, nagyon jó alapokon, ez nagyon jó alap, amihez hozzáadhatunk. Itt vannak a fő célkötőzések a jelentés tervezetben. Ha feltesszük magunknak a kérdést, mit is akarunk e, ettől a saját kezdeményezési dokumentumtól? Meg kell erősítenünk a külső képviseletet, az EU külső képviseletét gazdasági téren egy szóval, közösen kell fellépni, egy hangon. Tudjuk, hogy néhány tagállamnak nagyon erős volt a hangja, hallatta erősen a globális enyítás kapcsán, történelmi hagyományokból adódóan is, de meg kell erősítenünk a külső képviseletet is. Aztán, ha ezt megtesszük, akkor az EU vezető szerepet játszik, nem csak a tagállamok. Az Unió egészen vezető szerepet játszott a globális reformokban. Aztán újra kell értékelni a G20-ak eh, tagságát, nem bírálom. Nem régiben, tehát újabban nagyon jó a földrajzi eloszlása, ahogy Hökmark úr is említette, tehát én önkényes alapon, véletlenszerűen alakul ki. Intézményesítenünk kellene, szükségünk van rá. Kritikusan fel kell mérnünk hogy valóban a gyengéket, erőseket, kicsiket, nagyokat igazságosan képviseli-e. A hatalmas országok mellett a kis országok érdekeit is képviselni kellene ezen a fórumon. A gazdasági táj megváltozott, ez egyértelmű mindenki számára, ez már Kína, India feltörekvésével. A dolgok nem olyan egyszerűek, mint régen. A Bretton Woods az erős országok nagy és az USA volt, és persze bármit mondtak, mindig volt konszenzus, egyszerű volt 45-ben elérni konszenzus, tehát ma már nem ilyen egyszerű helyzet. Éppen ezért meg kell erősítenünk ezeket az intézményeket, még függetlenek maradnak, most az IMF-ről és a WTO-ról szólok, miközben megőrzik függetlenségüket, le kell tudnunk, hogy a globális táj hogy alakul, és hogy képviselteti magát. Hogy valóban tükrözik a mai valóságot. Több témánk is van, a nemzetközi fizetőképesség megfelelő vagy nem, a megfelelő, hol van az egyensúly. Ami a dollárt illeti, ez a legrégebbi kérdés. Továbbra is nemzeti valutát használunk, Juncker tartalékként ezen a héten az S&B gyakorlatilag megrázta a dollárt. Aztán, ha megnézzük a struktúrális egyenlőtlenségeket, ez a legnehezebb probléma. Magunk is látjuk az eurózónában, nagyon nehéz megoldani a problémát. Tudjuk, hogy probléma, de nem tudjuk, hogy hogyan <clears throat> lehet megoldani globális szinten. Aztán a szabály kérdése. Miközben az operátorok, a működtetők globálisak, a szabályozók nem. Vannak bizonyos szabványok, pénzügyi és számviteli szabványok, ezeket be kell tartani, és szabályokat. Tehát konzultálunk a g nak felül kell vizsgálniuk a, az amerikai és az európai pénzügyi szabályokat és meg kell nézni, hogy ez hol vezet problémákhoz vagy sem. És hogy vannak-e ellentmondások, amelyek fontos szerepet játszanak. Összességében ez a téma nagyon is időszerű, nagyon is aktuális, nagyon fontos, Bár be kell valljam, néhány ember úgy gondolja, hogy ez csak akadémiai futtatás, már évek óta megy ez a dolog, de eljött az idő arra, nem ezotarikáról van szó, bár talán fontosnak tartjuk a nemzeti gazdaságunkat, a problémáinkat, tudjuk, hogy ez a gazdasági cunámi és válság a globális egyenlőtlenségekből adódott. Én bízom abban, hogy ez a jelentés a neki megjáró jelentősége lesz felruházva. Módosítókat fogok előterjeszteni. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Köszönöm. Három észrevételem lenne. Véleményem szerint a válság, és erről Gunnar nagyon világosan beszélt, rávilágított a hibákra, arra, hogy mi minden hiányzik, nincs elég kompetencia, és a G20-ak, az, illetve az új szereplők szerepét is át kellett értékelni. A G20-ak eh, szerepe rendkívül fontos. Nagyon pragmatikusan és eh, realisztikusan járhatnak el, hiszen eh, most, akik a múltban nem vettek részt a globális döntéshozatalban, azok most a G20-akban már ott ülnek, hozzájárulnak a látásmód kialakításához. Nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk ezeket az intézményeket, különösen a transzparencia és az elszámoltathatóság szempontjából. Második megjegyzésem. A keretek, az alapkeretben, amit Gunár javasol, nagy hangsúlyt kap az, hogy a globális gazdaság irányítással hogyan lehet előzetesen, illetve utólag korrig, előzetesen megelőzni a válságot, illetve utólag korrigálni. De nem csak ezért van szükség a globális kormányzásra, hanem azért is, mert a világpiacoknak szükségük van egyforma szabályokra. És ezt a szempontot is fontos lenne megemlíteni. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor megtervezzük a globális gazdaságirányítást, és az egész piaci szövettel is foglalkoznunk kell ennek kapcsán. Egy harmadik szerintem fontos kérdés pedig az, hogy úgy tűnik, nagyon sok változás van a globális monetáris rendszerekben. És néhányan talán úgy látják, hogy egyre multipolárisabb világ felé haladunk több pólusúbbá válik a világ. És szerintem ezzel kapcsolatban is el kellene mondanunk, hogy mi a preferenciánk itt az Európai Unióban, az a kapcsolatban, hogy ilyen globális, több pólusú monetáris rendszerek alakulnak ki. Egy rövid észrevételt fűznék ehhez. Nagyon is egyetértek azzal, amit Szikluna illetve Danuta mondtak. Szerintem, amikor eh, a G20-ak ebben a formációban elkezdett működni, akkor nagyon jól indult, hatékony volt, eh, nagy reményeink voltak. De most az az érzésem, hogy ezek a remények fogyóban vannak, mert eh, a válság sokak szemében a talán még nem is múlt el teljesen, de azért most már kevésbé akut és megint csak a tagállamoknál van a labda. Szerintem valamilyen formalizált módon kellene újra, tervez, újra szervezni a G20-akat, mert szükség van valamilyen formalizált, intézményesített struktúrára, amely kötelező intézkedésekről is dönthet. Ugye most informálisan tanácskozgatnak, jól érzik magukat, és konszenzus is kialakul, az akkor sem kötelező, és kötelező döntésekre lenne szükség. A e, válságbizottságban pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, most amikor a végső jelentést készítjük, és e, Gunnar is e, részt vett ezekben a tárgyalásokban. És ebben a végső jelentésben ugyanazt mondjuk, kell, hogy, kellene, hogy mondjuk, mint Gunnar jelentésében, nem lenne jó, hogy az Európai Parlament ugyanarról a kérdésről két jelentésben más mondana. Köszönöm szépen, most visszaadom a szót eh, a rapportőrnek. Köszönöm szépen. Nagyon okos, konkrét hozzászólásokat hallottam a kollégáktól. Két dolgot mondanék. Fontos szerintem, hogy az Európai Unió közös hangon szólaljon meg a globális kormányzással kapcsolatban. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy nem az USA és nem Kína, hanem az egy e, Európai Unió a legnagyobb gazdasági térség. És e, ezt e, érvényesítenünk kell tudni. Nagyon sok reform zajlik a saját gazdaságunkban is persze, de biztosítanunk kell azt, hogy legyen befolyásunk a világszínpadán. Egy másik dolog. A 20-akkal kapcsolatban azt mondtuk, hogy legyen felelősségteljes, elszámoltatható, transzparens és formalizált. Hát ennek kapcsán akkor nekem az IMF jut eszembe, a valuta alap tölti be ezt a funkciót, hiszen a Nemzetközi Valuta Alap egy ilyen világszervezet formalizáltan működik, az összes ország tagja, lefedi világgazdaságot. A G20 kapcsán Mindenki elmondta, hogy fontos szerepet játszottak a múltban, de az utolsó tanácskozásukon nem csak az volt a gond, hogy nem kötelező az, amit ők megállapodnak, hanem sokszor nem kellően indokolt. És a, talán még öt országnak be kéne lépni, és a G20-akból G25 lesz hogyha még meghívnak újabb országokat, és hogyha megnézzük, hogy kik állnak ezen a potenciális meghívó listán, akkor ez nagyon is önkényes. Eh, ilyen módon, tehát nem lehet arra hagyatkoznunk, hogy most ez igazán transzparens, eh, formalizáltan működő intézményé válhat-e a jelenlegi g 20 Tehát ami most a legfontosabb, amit most el kell érnünk a globális irány, gazdaságirányítással kapcsolatban, azaz, hogy a pénzpiacokra közös egységes szabályok vonatkozzanak, és legyen egy közös megközelítésünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan, eh, milyen legyen a felügyelet eh, felettük, a strukturális deficitek, a eh, valuták kérdése. Persze ezt a listát még kiegészíthetjük, de minél több mindent teszünk rá a listára, annál inkább gyengítjük azt, hogy konkrét és valóban végrehajtható legyen ez a kormányzás. Ezért nagyon koncentrálunk koncentráltan kell eh, eljárnunk. És minden hozzászólás eh, ezt eh, támasztotta alá. De lássuk reálisan a dolgokat, máskülönben nem tudunk igazán hatást kifejteni. És még egyszer megismétlem, minél kötelezőbb, minél inkább elszámoltathatóbb, formálisabb és transzparensebb eh, kellene, hogy legyen szerintünk a G20, hát annál inkább eh, ez ugyanaz lesz, mint az IMF. Köszönöm szépen, kollégák! Május 10 ig lehet benyújtani módosítóindítványokat, és június 14-én fogjuk még egyszer megvitatni a módosítókat. Időben nyújtsák be ezeket, kérem. És végül rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, ez pedig Szájez asszony jelentése az euró átutalások, beszedések technikai követelményeinek megállapítása és a 924 2009-es rendelet módosítása. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálom rövidre fogni a bevezetőmet. A SEPÁ-ról van szó, tehát az Egységes Euró kifizetési területről. Ennek a létrehozását az Európai Parlament, a Bizottság és az Európai Központi Bank is támogatta 2008. januárjában elindult az ACT és az SCT, majd 2009. novemberében az SDD is útjára indult, tehát a SEPA átutalási és beszedési rendszere. Azonban a valós átállás nagyon lassú volt, hiszen az SCT arány az összes átutalásból, az elszámolási mechanizmusokból pusztán 9,3% volt, az STT aránya pedig 1% körül alakult, tehát nyilvánvaló, hogy az eszközökre való átállásra nagy szükség van. Az Európai Parlament két állásfoglalást hozott 2009 és 2010 márciusában, és ebben egyértelmű, megfelelő végdátumot szorgalmazott, amely 2012. december 31-e, melynek végső határideje 2012. december 31-e legyen. Erre reagálva úgy gondolom, hogy gyors reakcióra van szükség, különben egyensúlytalanságot hozunk létre. A véghatáridő a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, a multilaterális bankközi díjak okozzák az ellentmondásokat ebben a témában. Ezekről szeretnék egy-két szót szólni. Először is, ami a végdátumot illeti, azt javaslom, hogy csak egy ilyen dátumot határozzunk meg, és így olcsóbb és gyorsabb migrációt tudunk létrehozni, ez pedig a szabályozás hatályba lépését követően két év legyen, és így a lassú migrációs folyamattal rendelkező tagállamoknak is kellő időt biztosítunk. Egy végdátum egyszerűbb megoldást hozhat létre, és a, közön, a nyilvánosság tájékoztatása esetében is sokkal egyszerűbb az eljárás. Ami a delegált felhatalmazáson alapuló ö, jogi aktusokat illeti, a bizottság a technikai követelményeket megváltoztathatja, de csak ezeket. Így nagyon sok követelmény, követelményt, amely a szabályozás függelékében volt, Figyelembe vettem, a delegált aktusok esetében a bizottság az érdekelt kell, mint a SEPA tanácssal, illetve a SEPA szakértői csoporttal és egyéb érdeket fel kell felveszi a kapcsolatot. Ezek alapkövetelmények, ezeket a függelékből a törzszövegbe tettem át, és ezek célja a fogyasztóvédelem. Ezen záradékok a debiteket, tehát a beszedéseket érintik, és a kedvezményezett és hitelező, nem pedig a fizető és az adós ö, konstrukcióját választottuk. Szerintem ez az alap döntés rossz volt, de meg kell védeni a fogyasztókat, akkor, amikor az egyik rendszerből átállunk a másikra. Ami pedig a MIF-eket, vagy magyarul MBD-ket, a multilaterális bankközi díjakat illeti, nos, ez egy nagyon bonyolult kérdés a bizottság csak a elutasított, visszautasított, visszaküldött és visszafordításra kerülő pénzforgalom esetében javasolja a bizottság a költségalapú erműveleti díjakat. Kompromisszumot kívánok létrehozni egy hosszú átmeneti időszakkal, és így Így egységesek lehetnek a multilaterális bankközi díjak minden tagállamban, és folyamatosan csökkenthetnek. A költségalapú erműveleti díjak is ide kerülnének ebbe a harmonizált rendszerbe, és így egyenlő játékteret biztosíthatnánk a tagállamoknak. A lemondások, az elállások esetében egy átmeneti időszakot lehet létrehozni, például a német elv, egy beszedési rendszer, amely alapvető információt szolgáltat. A rendszerben nagyon sok fogyasztó nem tudja, hogy akkor, amikor a hitelkártyával fizet, akkor egy beszedési műveletet indít útjára. Biztos vagyok abban, hogy növekedni fog a verseny a kifizetési ágazatban a szabályozás által, illetve a kifizetések árát csökkenteni fogja ez a rendelet, és így az elv és egyéb rendszerek megfelelnek majd a SZEPA követelményeinek. És végül egy utolsó megjegyzés. A nagy összegű kifizetések Ezeket ki kell venni az adott szabályozás alól. Fontos, hogy ne kerüljön sor visszaélésekre. Ezek voltak tehát a legfontosabb kérdések. Ezekre kívántam rávilágítani röviden. Köszönettel tartozom a tanácsnak, illetve a bizottságnak és az árnyék jelentéstevőnek, a jó közös munkáért, és várom a jövőbeli gyümölcsöző együttműködést. Köszönöm. Uh, Nézzük, az árnyék jelentéstevők közül először is Sofint Vertnek adom meg a szót az Alder részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek ezt az alapos munkát, illetve azt, hogy minden frakció árnyék jelentéstevőjét bevonta, és kellemes volt az együttműködés. A saját frakcióm nevében azt mondhatom, hogy elfogadom az, az jelentéstevő megközelítését, ami az egységes végdátumot illet, illetve a két éves határidőt. Igen, egyetértek az egységes dátummal. Meg kell vizsgálni, hogy mi legyen ez a dátum azonban. Legyen minél közelebbi dátum, a legközelebbi, amely még kivitelezhető. Természetesen ez nem fog egyik napról a másikra megvalósulni, de hát már tíz éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Egyetértek azzal a megközelítéssel is, mi szerint a technikai követelményeket vissza kell fogni, és inkább a rendeletbe, mint a függelékbe kellene ezt beletenni. Meg kell vizsgálni a részleteket, meg kell győződni arról, hogy ne legyenek olyan technikai követelmények, amelyek nem teljesen ö, szükségszerűek. Ami a mi feket illeti, talán ez az egyetlen kérdés számomra a javasolt átmeneti időszak miatt. A jelenlegi intézkedések így is úgy is lejárnak. Nem tudom, hogy elfejtettem most hirtelen, hogy mi a pontos dátum, de egy-két év múlva ez lejár. Az átmeneti időszak pedig hosszabb, mint a lejárati, az eddigi rendszer lejárati ideje. Szerintem az Európai Bizottsággal kellene a bizottság véleményéhez kellene közelíteni, és minél gyorsabban kivezetni ezeket, hiszen a MIFEK léte bizonyos országokban hátrányosan érinti a versenyhelyzetet, illetve a piacra való új belépőket is. Ami a vévereket, a lemondásokat illeti, itt is az átmeneti időszakot minél rövidebbre kell fogni. Igen, egyetértek. Két megjegyzésem lesz még. Az egyik a fogyasztói tájékoztatás, tudatosítás. Igen, nagyon sokan megkerestek, mondván, hogy több időre van szükség azért, mert a fogyasztók nincsenek tisztában ezekkel a kitételekkel. Mindig fölteszem a kérdést, hogy mi gátol gátolja őket abban, hogy tájékoztassa a fogyasztókat, felkészítse a fogyasztókat, ne várják meg a határidőt, kezdjék el az felkészülést, az előkészületeket, hiszen a határidő az a végdátum, amikorra valamit el kell érni. Ez azt jelenti, hogy előtte kell a munkát elvégezni. Tudom, hogy forradalmi a gondolat. És végül egy utolsó megjegyzés. Nagyon alaposan végig kell vizsgálni a szöveget, át kell fésülni, és meg kell nézni, hogy új termékek, új szolgáltatások, új nem bank szolgáltatók számára nem támaszt akadályokat, hiszen a célunk az kell, hogy legyen, hogy egy olyan kifizetési területet hozzunk létre, amely minél több lehetőséget biztosít a felhasználók és a szolgáltatók számára, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy buktatókat nem építünk a rendszerben, hiszen ezzel megnehezítenénk az új piaci szereplők belépését. Bizonyára jelentéstevő is támogatja ezt a gondolatot. Köszönöm szépen. Giggled úr a zöldektől. Mindenek előtt én is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőnek és a jelentéstevőnek az együttműködésért. Valamennyien tudjuk, hogy ez olyan kérdés, amire nagyon sokan figyelnek. Ez olyan terület, ahol a pénzügyi szolgáltatások minden napokban is érintik az embereket. Néhány tagállamban, így az én hazámban is már olyan méretűek a problémák, hogy mindenképpen akarunk egy egységes belső piacon, egy egységes fizetési rendszert. Jó, hogy megállapítottunk egy végső határidőt, ameddig a teljes átállásnak meg kell történnie, Szerintem nem nyerünk sokat azzal, hogyha tovább halasztjuk ezt a végső dátumot, ez csak plusz költségeket okozna és hogy felosztjuk, és, vagy különböző részterületekre más és más végdátumot határozzunk meg, ez sem szükséges, ez csak szükségtelen plusz bürokráciát eredményezne. És ez a kis szereplőket jobban sújtaná, mint a nagyokat. Amellett vagyok, hogy 24 hónapon belül tegyünk pontot a történet végére másrészt azért komolyan kell vennünk sokak aggájait. Ez vonatkozik például arra a kérdésre, hogy az emberek segítséget várnak az átállásnál, hogy megszokják az új számokat. Ezt egyszerű internetes segítséggel meg lehet oldani, például úgy, hogy egyszerűen az új IBAN és BIC számokat a hitelkártyára, a bankkártyákra rányomtatnak. Néhány bank ezt már példaszerűen most is így csinálja. Nem tudom, hogy minden, miért nem sikerül ez minden banknak. És majd, amikor konzultálunk a nyilvánossággal, és akkor világosá kell tenni, minden bank legyen köteles az ügyfeleinek tényleg segíteni az átálláskor. És ami nem működik még szerintem, az az, hogy most miután európai rendszert alakítunk ki, a működési költségek, az árak magasabbak legyenek, mint korábban. Itt garanciákat kell beépíteni. Tudjuk, hogy itt ezen a területen a piacok nem működnek tökéletesen. Biztosítani kell az embereknek azt, hogy a tranzakciós költségek a reform után ne legyenek magasabbak, mint a reform előtt ez nem lehet, nem megengedhetetlen beavatkozás a szabad piacba, hogyha azt mondjuk, hogy ezen a területen az európai megoldás nagyobb hatékonyságot eredményez, és nem szabad, hogy ezzel az árak emelkedjenek. Egy másik kérdés a beszedési műveletek kérdése. Itt egy nagyon hatékonyan, jól működő E, rendszer már létezik, tehát elektronikus beszedési e, eljárások, műveletek, és ezt Németországban meg akarjuk e, tartani, ugyanúgy, mint más hasonló rendszereket másút. Itt megoldást kell találnunk. A tranzakciós költségek a gazdaságban a lehető legalacsonyabbak kell, hogy legyenek, biztonságos átutalást kell biztosítani méltányos költség mellett. De el kell kerülni az, hogy egy olyan modellt teremtsük meg, amely eh, a magasabb tranzakciós költségekkel terheli meg majd az ügyfeleket, eh, magánszemélyeket és vállalatokat egyaránt. Ez nem megy. A német modell ezzel az eh, egyedi beszedési művelettel megfelel minden kritériumnak és olyan megoldásra kell jutnunk, ami legalább olyan jó, mint ami nálunk már most is működik. Ezért amellett érvelek, hogy mondjuk egy ilyen rendszert zájunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy pont ugyanolyan legyen az európai rendszer, mint a mostani német, de ez nagyon sok előnyel jár az emberek számára. Még egy fontos dolog, a lehívási jogok kapcsán kifogásolási jogot is biztosítani kell. Ez azt jelenti, hogy az embereknek legyen lehetőségük arra, hogy valamit levettek a számlájukról, akkor kifogást emeljenek, és esetleg ezt visszafizetésre kerüljön, visszakönyveljék, mert ez a visszaélés elleni garancia lenne a végén, akkor sokkal kevesebb lesz az ilyen téves leszedés a számlákról, hogyha vannak ilyen garanciák, hogyha tudja a bank, hogy a következményeket ő kell, hogy viselje a hiba esetén és a hibás ilyen levételek olyan országban, ahol van ilyen kifogásolási jog, ott, ott sokkal kevesebb a visszaélés. Még egy dolog. A véleményem szerint az, ahogyan a eh, pénzfogalmi rendszereket szabályozák Európaiban, ez a demokrácia szempontjából megkérdőjelezhető. A European Payment Council-ban, az Európai Pénzforgalmi Tanácsban ott ül maga, a, ott ülnek a vállalatok, és a tanács adott esetben ott ülnek ugyan a fogyasztók, de végül is eh, ez a szektor saját maga számára szabályozza meg, eh, hozza meg a szabályokat Természetesen a e, pénzintézetek, a bankok bele kell, hogy tudjanak szólni ebbe, hiszen ők e, tudják a legjobban, hogy a technikai részleteket hogyan kell szabályozni. De az, hogy a pénzforgalom területén a szabályokat végül is demokratikusan kell meghozni, emellett érvelek, és nem önszabályozás formájában hiszen itt ebben a kínálati oldal a pénzintézetek saját maguk szabják, hozzák meg a szabályokat, és a fogyasztóvédelem oldalán nincs demokratikus beavatkozási lehetőség. Ezért a bizottságnak és a jelentéstevőnek is azt javaslom, hogy az egyértelmű demokratikus eljárásokat követelését tűzzük zászlónkra, és végső soron demokratikus legyen a szabályok meghozatala, természetesen a e, hitelszféra részvételével, de a döntéshozatal demokratikus legyen. És nem látom be, hogy ezen a területen miért ne lehetne delegált jogi aktusokkal központilag megszabni az irányt a parlamenti eh, plenáris ülésen is ezt fel kell vetni. Amikor az emberek a gondjaikról beszámolnak, akkor demokratikus módon kell döntéseket hozni, ez szerintem a pénzforgalmi rendszerekre is vonatkozzon. Rendben van, kollégák, még 10 eh, percünk van. A GUE képviseletében hallgatjuk meg először a eh, kollégát Buta urat, de kérem, hogy rövid legyen, mert 10 percig van már csak tolmácsolásunk. ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη σοβαρή δουλειά που έχει κάνει. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének a munkáért. Rátérnék az észrevételeimre. Azt hiszem, hogy sok mindent nem csak technikai kérdésnek kell kezelnünk, persze technikai kérdéseket is rendezni kell, részletkérdéseket, de már az eddigi vitából is kiderült, hogy itt gazdasági, szociális dimenziója van ennek a kérdésnek a fogyasztókat, az embereket kell megfelelő módon védenünk. Hitelességre van szükség az pénzügyi szolgáltatások területén, és nem szabad megengedni, hogy nőjenek a költségek. Most konkrétan a fogyasztók érdekeit kell védenünk. Éppen ezért a beszedési műveletek és az átutalások költségét nem szabad a fogyasztókra, az ügyfelekre hárítani, és ilyen módon egy még drágább fizetésforgalmi vagy pénzforgalmi rendszert létrehozni. A nagyon magas díjakat hát meg kell szüntetni, hogyha egységes pénzforgalmi térséget hozunk létre. Másodszorban gondoskodnunk kell arról, hogy védjük csalásoktól is a fogyasztókat. Sok tanulmányból kiderül, hogy nagyon sok a visszaélés, elsősorban az elektronikus fizetési forgalom kapcsán. Itt sok ezer csalásról számolnak be, a e, bizottság a, hát a javasolt CMF, nem tudom, hogy a legjobb megoldás-e, a jelentés készítő is beszélt erről. E, itt e, a, az a kérdés, hogy a kedvezményezett, illetve a hitelező bankja adja a megbízást, az azt jelenti, hogy a, az adós szinte semmit nem tud már ellenőrizni. Nem tudom, hogy tényleg ez a jobb megoldás. A harmadik dolog amiről szintén már volt szó, a tájékoztatás, az információ kérdése, ami borzasztóan fontos. És ez nem annyira egyszerű kérdés. A társadalomban kisebb-nagyobb arányban vannak idősek, az arány eltérő a tagállamokban, akik nem annyira jól értenek az informatikához. És azért egy ilyen ebben a pénzforgalmi rendszerben az időseket és a nem internet szakértőket is figyelembe kell vennünk. A következő dolog az idő, határidők. Egyetértek, persze meg kell szabnunk egy egységes átállási határidőt. De azért gondoljunk arra is, hogy országonként sok a különbség éppen ezért más országban más sebességgel több, kevesebb kiigazításra van szükség az átálláshoz. Szerintem a jelentéstevő ezeket figyelembe fogja venni. Minden feltételt figyelembe kell venni ahhoz, hogy valóban egy egységes fizetési térségrendszer alakuljon ki. Módosító indítványokat pedig be fogunk majd nyújtani. Köszönöm, hogy, és kér, köszönöm, hogy röviden fog szólni. Mindenek előtt szeretném megköszönni jelentéstevőnek, hogy kezdettől fogva konszenzusra törekszik. Egy ilyen szabályzást meg kell tudnunk indokolni. A cél az, hogy kiteljesítsük a belső piacot. Támogatom a raportőrt, hogy egy határidőt javasol és az átmeneti időszakokkal javaslat szerint rövidek kell, hogy legyenek, és itt is legyen, kell, hogy legyen egy konkrét határidő, dátum. Köszönöm szépen, visszadom a szót a raportőrnek. Május 16 a módosítók begyűjtásának határideje, és még nagyon sok lehetőségünk lesz arra, hogy azt követően megvitassuk június 14-ig a módosító indítványokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy valamennyien egyetértünk a rövid határidőben. Ez nagyon fontos, amikor az egész, hogy az egész rendelet kapjon egy, egyetlen egy határidőt, végső dátumot. Szofintfelddel egyetértek abban, hogy valóban egy jó információs kampányra van szükség, tájékoztatni kell a fogyasztókat, az embereket, hogy a migráció az átállás minél zöggenőmentesebben menjen végbe. Mindegyik árnyék tevő felvetette a fogyasztóvédelmi záradék kérdését, és hogy ezek, ezek mennyire fontosak, mennyire lényegesek ezek az áradékok. Biztos vagyok abban, hogy ezt még tüzetesebben meg fogjuk vizsgálni együtt az árnyékjelentéstevőkkel, gondoskodunk arról, hogy ezek megfogalmazása, ezeknek a megfogalmazása helyes legyen és biztonságos a fogyasztók számára. Nagyon fontos, hogy az emberek elfogadják ezt az új rendszert, enélkül nem lehet keresztül vinni az új rendszert. Szerintem ezek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket a kollégák felvetettek. Ami a német rendszert, az ELV-t illeti, az egyszerű beszedési műveleti rendszer, nem is tudom, hogy ez kérdés volt-e, vagy inkább megjegyzés, amit a kollégától hallottunk. Hát jó, ez egy kommentár volt tulajdonképpen, de kérdésnek is tekintheti. Akkor miről is volt szó? Ugyanis a német-finn fordítás, tehát a fin, finnül hallgattam, és nem, nem tudom, hogy németül ön ezt hogyan fogalmazta. Jó, erről majd az árnyék jelentéstevőkkel beszélhetünk. A mondanom lényege az volt, hogy biztosítanunk kell azt, hogy az új rendszer legalább ugyanolyan jó minőségű legyen, mint a jelenlegi több Európa azt kell, hogy jelentse, hogy a megold, olcsóbb megoldások születnek, és magasabb szintű lesz a fogyasztóvédelem. Viszont nem szabad elveszíteni egy olyan rendszert, ami olcsó és hatékony, hogy azután helyette egy drágább, magasabb tranzakciós költségű rendszer működjön. Alacsonyabb tranzakciós költségeket kell biztosítani a közös európai, összeurópai rendszerben hogyha kiteljesítjük a belső piacot. És ezzel kapcsolatban még nincs konszenzus, szerintem ezen még dolgoznunk kell. Hát erre a párbeszédre most itt nincs időnk, azt hiszem majd a módosító indítványa kapcsán erre nyilván visszatérnek. Szerintem biztos, hogy nőni fog a verseny, és csökkenni fognak a költségek a fogyasztók számára az új rendszerben. Köszönöm szépen, mert csak annyi maradt hátomra, hogy kellemes húsvéti ünnepeket kívánjak. Május másodikán hétfőn délután háromkor lesz a következő ülésünk. Köszönöm az együttműködést a kollégáknak, és köszönöm, hogy segítettek az elnöki működésemben.